So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, tudják, hogy nem szívesen büntetem azokat, akik pontosak, ezért el is kezdenénk az ülésünket. Az első napi rendi ponttal kapcsolatban megkérdezném önöket, hogy van-e esetleg az önök részéről bármiféle kifogás a napi rendel kapcsolatban. Úgy látom, nincs. Úgyhogy a napi rendet az előterjesztett formában elfogadhatjuk. Áttérünk a második napi rendi pontra, az elnök közleményeire. Engedjék meg, hogy először is ennek keretében üdvözöljem szeretettel körünkben négy új tagunkat. Még nem látom őket, de Gresco kolléga, Marcos Rosemper a kolléga Romániából, illetve eh, Spanyolországból valószínűleg még csatlakoznak hozzánk a nap folyamán, és aztán a Renew csoportból Marius Potos, román kolléga és Ilana Sikurel asszony Franciaországból fog a körünkbe érkezni. Üdvözöljük Önöket, és eh, előre várjuk az együttműködést. Ami a tolmácsolást illeti, a következő nyelveken áll a rendelkezésre francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lett, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár, román és horvát nyelven. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy ezt az ülésünket is közvetítik az interneten, és át is térek a D pontra, a 2020. január 21-i eh, koordinátori ülési döntésekről számolnék be e-mailben valamennyi kult bizottságbeli tag megkapta ezeket a közleményeket, és ezeket hivatalosnak kell tekinteni. Január 24-e hivatalos határidőig lehetett kifogással élni ellenük, és zárásképpen még engedjék meg, hogy a Európai Tanács küszöbön álló ülésével kapcsolatban és a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban néhány megjegyzéssel éljek. Minden köntörfalazást félretéve azt mondanám, hogy számunkra a kult számára a kompromisszumos javaslatként előterjesztett tanácsjavaslat az teljesen elfogadhatatlan amit a tanács és a tanács soros elnöksége előterjesztett, elfogadhatatlan az Erasmus Plusnak a forrásainak a kurtítása. Az eredeti bizottsági javaslathoz képest is annyira drasztikus, hogy végső soron ez az új kezdeményezések finanszírozást teljesen és sem az európai egyetemek, sem a szakképzési központ nem fog értelmes tevékenységet végezni tudni ezzel a forrás ellátottsággal. Ezt világosá tettem egy sajtóközleményben is, és világos számunkra, hogy nem fog sor kerülni a források jelentős növelésére, de az Európai Parlamentnek ragaszkodnia kell hozzá, hogy minden új kezdeményezést és minden új tervet töröljenek a programból mennyire, akármennyire is üdvözlendők ezek az új kezdeményezések és az Európai Parlamentnek a vonatkozó álláspontja, hogyha nincsen meg a megfelelő forrás ezek finanszírozásra, akkor ezeket nem tudjuk végrehajtani, és ez azt jelenti, hogy a már fennálló és működő programokban eh, alulfinanszírozottság lép fel, és a kifizetéseket csökkenteni kell és ez gyakorlatilag ellentétben áll mind azzal, amit a politikusok általában a szólamaikban hangoztatják. Bárkit is hallgatunk meg, mindig azt mondják, fontos a képzés, az oktatás, fontos a diákcsere, fontos a nemzetközi kompetencia az emberek számára, nagyon fontos a kulturális javaknak a cseréje, és itt fontos Európában a gazdag kulturális örökség fenntartása, de hogyha arról van szó, hogy ennek a feladatnak az ellátására az elegendő forrás biztosítsák, akkor persze azzal érve, érvelnek, hogy ó, de kell a pénz a mezőgazdaságra és más célokra, és akkor aztán hirtelen nincsen pénz ezekre a programokra, úgyhogy őszintén szólva én kulturális bizottságként ezt nem tudom elfogadni, és kérem ezért önöket mindannyiukat, hogy beszéljenek azokkal az emberekkel, akiket érint a források csökkentése, hogy adjanak támogatást neki, és tudjunk nyomást gyakorolni a tanácsra, és a bizottságra is természetesen, hiszen a bizottság az sem lehet elégedett azzal, ami így javaslatként érkezett a tanács részéről ugyanis az, azokkal a feladatokkal, amiket pont, hogy a bizottság terjesztett elő, ezekkel a forrásokkal nem fogunk tudni mit kezdeni. Ez érvényes a képzési és egyéb programokra ugyan nincsenek még konkrét számok, de az előre irányzott, előirányzott forráscsökkentés, ugye itt van a, bizotts- itt van a költségvetési javaslat, és úgy fogjuk folytatni a programokat, a szerint a provizórikus forrásfelosztás szerint, ami ugye az elmúlt években kialakult, de az biztos, hogy itt van már a költségvetési javaslat, és az állam és kormányfők gyakorlatilag a maguk politikai beszédeiben is szép szavakat mondanak a kultúráról, de aztán ezeket a programokat csődbe viszik. Alulfinanszírozottság lesz a kulturális kezdeményezéseknél. Szeretnénk a programoknál egyszerűsítést, hiszen hiszen azt szeretnénk elérni, hogy az európai forrásokra eddig rá nem eh, merészkedő, vagy azokat igénybe nem vevő kezdeményezések eh, is ki tudjanak bővülni, és európai finanszírozást kapjanak. Úgyhogy mindenki egyetért abban, hogy ebben a rossz helyzetben, amiben az EU van, a kultúra és a, és a, a, kultúra és a képzés oktatás nagyon fontos és nem szabad, hogy azt lássuk, hogy nem tanultunk a múltból. Ha megnézzük a számokat, akkor a kulturális területre nézve ez azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetési szint alá esünk vissza, és igazi forráscsökkentés van a jelenlegi költségvetéshez képest. És ez egy masszív alulfinanszírozottságot jelent a jelenlegi szoros finanszírozáshoz képest is itt a Kulturális Bizottságban, és remélem, hogy ebben támogatásukra találok. Azt fogjuk föltenni a napirendünkre, hogy ezeket a rossz prioritásokat töröljük, és megfelelő megbeszéléseket folytassunk és várom a bizottság, az Európai Bizottságnak a támogatását is ebben, hiszen végső soron nem lehet az, hogy egy ilyen számunkra elfogadhatatlan finanszírozást fogadjanak el. Nem. Észrevehetik, hogy nagyon feldult vagyok, hiszen végső soron a kutatás területét is érinti a források csökkentése Úgyhogy mindannyian össze kell, hogy álljunk, és ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy a kutatásban és az innovációban illovassá akarjuk tenni Európát, de hát ezt hogy tudjuk vállalni, hogyha a forrásokat csökkentjük? Úgyhogy ha nem is vagyunk közvetlenül felelősek a kutatásért, de mégis a felsőoktatás az, ami feladatkörünkbe tartozik, és ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy e-, ezen a ponton sem engedünk. Áttérünk a következő napi rendi pontra, a szavazásra a mai napon. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere képezi a szavazás tárgyát. A 2020. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai tekintetében ennek én voltam az előadója. Engedjék meg, hogy néhány rövid megjegyzéssel éljek bevezetőképpen. Szeretnék ezen a ponton valamennyi árnyék előadónak és minden más együttműködő kollégának az együttműködésért köszönetet mondani. Meggyőződésem, hogy jó eredményt értünk el és kifejeztük a véleményünket, konkrét javaslatokkal éltünk hogyha másnak nincs hozzáfűzni valója, akkor ezen a ponton rögtön áttérnénk a szavazásra. Mindenki magával hozta a szavazókártyáját? És be is rakta a szavazógépbe? Hogyha így van, akkor el is kezdjük a szavazást. Első szakasz, első módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második módosító indítvány ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók. Úgy tűnik, hogy ugyanaz a arány alakult ki, úgyhogy inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Áttérünk az első kompromisszumos javaslatra. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a második kompromisszumos javaslatra, Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a harmadik kompromisszumos javaslatra, Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Negyedik kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Átérünk a 27. módosító indítványra, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mód, kompromisszumos javaslat mellette ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszumos javaslat mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszumos javaslat mellette ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadtuk. 39-es módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók? Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszumos javaslat, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók. Itt kicsit más a többség, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk, mert hogy azonos a szavazatszám. 46-os módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 47. módosító indítvány, erről nem fogunk szavazni, áttérünk a 48-asra, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 49-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 9. kompromisszumos javaslat mellette ki van, ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. És akkor áttérünk az utolsó szavazásra, az 54-es módosító indítványról, ki van mellette, ellene ki van. Tartózkodók, elutasítottuk, és áttérünk eh, a név szerinti végszavazásra teljes eh, tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy ellenszavazat és 23 igen szavazat mellett nagy többséggel elfogadtuk. Áttérünk a következő napi rendi pontra. A 2021-es eh, költségvetésre vonatkozó iránymutatások harmadik szakasz. A 2021-es költségvetéssel kapcsolatban megváltozott a belső parlamenti eljárás a Kult Szakbizottság az éves költségvetése kapcsolatban véleményeket adhat elő. Ebben a évben a legfontosabb parlamenti politikai prioritások meglettek már határozva. A parlament részéről kérem, hogy azok, akik elhagyják a termet, ezt csendben tegyék, hogy nyugalomban tovább folytathassuk az ülést. Nos,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 Nos, a parlament ezen irányelveket meghatározta, és jelentéstevőnknek a 2020-as költségvetése kapcsolatban Franz úrnak fogom majd megadni a szót, és még egyszer szeretném azt elmondani, hogy a szoros időterv okán ezen új helyjárással kapcsolatosan a módosító indítványok benyújtásának határideje február 21-e 12 órára változik, tehát kivételesen kevés időnk marad, de hát ennek az oka az, hogy a, ezt az eljárást elég rövid határidőn belül vezették be, most pedig Franc úrnak adná meg a szót, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy a tervezetet eh, és a módosító indítványokat eh, bemutassam. Örülök már az ezt követő eszmecserének. A dolog háttereként el kell mondani, a több éves pénzügyi keret jelentős forrás csökkentést irányoz elő a kulturális és oktatási programok esetében. Mi kulturális szakbizottságként egy világos álláspontot kell képviseljünk ebben a dologban. Teljesen elfogadhatatlanok ezek a forrás csökkentések a véleményemben. A képzés és kultúra területén folyó programok jelentőségét emeltük ki szeretnénk emelni a részvevőknek a számát, és ez természetesen a források növelését teszi szükséges, hiszen ezek a kulturális és oktatási programok egy jelentős hozzájárulást jelentenek, például az éghajlatváltozás és más globális kihívások leküzdése területén. Mint mindannyian tudjuk, az Erasmus Plus-ban jelentkező igények a rendelkezésre bocsátott forrásokat jelentősen meghaladják, ezért a 21-27 közötti pénzügyi keretben meg kell háromszoroznunk a rendelkezésre bocsátott forrásokat. A 2020-as évhez képest nem csak 20, 21-ben nem csak magasabbak lesznek az igények, hanem úgy lesznek struktúrálva, hogy az elsőtől az utolsó programig különböző likviditási problémák fognak fellépni. Az audiovizuális, kreatív és kulturális szektor programjai rendkívüli szerepet játszanak. Itt meg kellene duplázni a költségvetést a következő több éves pénzügyi keretben. Az Európai Szolidaritási Kurzus viszonylag új programja az eredeti bizottsági javaslatban szereplő forrást kell, hogy megkapja, hiszen számos elvárásnak kell majd megfelelni a fiatalok körében egész Európában. a Polgárok Európája program esetében a kötelezettség vállalások szintén megfelelő finanszírozási szintet tesznek szükségessé, hogy fent tartani az esélyegyenlőséggel és egyéb témákkal kapcsolatos programokat, és a polgároknak a részvételét segítsük egész Európában. Zárásképpen pedig a módosító indítványaim hat pontjára szeretnék kitérni. Az első pont, az első fontos tudnivaló, hogy még egyszer utaltam a szociális eh, célok eh, szempontjából játszott fontos szerepére eh, ezeknek a programoknak. A második pont, hogy a kulturális és oktatási programok az ökológiai átalakulás terén is, és a társadalmi változások területén is jelentős szereppel rendelkeznek. Ami a harmadik pontot illeti, azt várom a bizottságtól, hogy időben készítse el az ütemtervet, és ezáltal segítse az átláthatóságok. A negyedik megjegyzésem az, hogy az EFSI és a Horizon 2020 programok szinergiája esetében azt várom el a bizottságtól, hogy koherens stratégiát dolgozzon ki, és így a fiatalok, a kultúra, az oktatás területén sokkal hatékonyabban lehessen a programjainkat végrehajtani. Ötöd részt pedig úr, arra utaltam, hogy a 2017-es, 2007-2013-as több éves pénzügyi keret végén mutatkozó pénzügyi kifizetési nehézségeket nem szabad, hogy megismételni hagyjuk. A kis szervezetek és mm, az egyes személyek ezeket a kifizetési késedelmeket sajnos nem képesek elviselni, végezetül pedig utaltam a multimédia intézkedések eh, elnevezésű költségvetési sornak a fontosságára, hiszen fontos, hogy az európai ügyekkel kapcsolatos kommunikációt világosan támogassuk. Kedves kollégák, várom eh, már a vitát, remélem támogatni fogják eh, a véleménytervezetet, várom a módosító indítványaikat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Franc úr. Először az árnyék előadók kaphatnak szót. Éler úr helyett szólsz. Jó, akkor először is kezdjük. Az árnyék a Ferháden Szlabakov, Éler úr, Petra, ki beszél a ti frakciótok nevében? Jó, akkor téged is felraklak a listára. Köszönöm, elnök asszony. Először is hagy biztosítsam támogatásunkról önt az Erasmus Plus költségvetési sorral kapcsolatosan. Itt valóban aggodalmak vannak, és sokan mobilizálódtak. Egyetértek azzal, amit ön mondott, és valóban le kell folytatni ezt a küzdelmet, ez elsődleges jelenti, jelentőségű az kultúra és oktatás területén kitűzött céljaink eléréséhez. Aztán köszönetet szeretnék mondani Francnak remek jelentéstevői munkájáért. A módosítók nagyon is idevágóak és hasznosak, és kiegészítik ezt a véleménytervezetet, ugyanakkor a szöveg tömössége megmarad. Emlékeztetnek prioritásainkra a költségvetéssel kapcsolatosan, és fontos szempontokat húznak alá, mint például a társadalmi és környezetvédelmi kihívásokhoz való alkalmazkodásról. Aztán nagyon fontos a résztvevők nek a források megfelelő folyósítása a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések kapcsán. Tehát teljes mértékben támogatjuk ezt a véleménytervezetet, és néhány módosítót fogunk majd benyújtani, és remélhetőleg ezek kiegészítik ezt a tervezetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Lorenz Ferra. Zlabakov képviselő következik. Може Köszönöm szépen, lehet, hogy meglepetés ez, mert az ECR tagja vagyok, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés. Nem fogok minden felsorolni, amit tetszett, nagyon kimerítő, átfogó a prezentáció, melyet kollégától meghallgattunk. Beszéljek lassabban, kérdezi a felszólaló. Elnézést kérek, mondja a felszólaló. Nos, dióhéjban nagyon tetszik a jelentés, ennyit szeretném volna mondani, és nagyon örülök, hogy hasonlóan gondolkodunk. Van, amit javítani kell persze. Szerintem meg kell háromszoroznunk a Kreatív Európának nyújtott finanszírozást, nem duplázni, csak szélsőséges lehet ez a nézet azt hiszem, hogy az oktatási, a kulturális és a kreativitással foglalkozó programoknak jelentős szerepe van a globális kihívások tekintetében. Ez elsősorban a szöveg megfogalmazásával kapcsolatos probléma. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk arra a tényre, hogy a kultúra és a kreativitás hajtóerői a gazdaságnak és a foglalkoztatásnak a társadalunk elérhető gazdasági célokról van szó, és úgy gondolom, hogy ennek megfelelően az Erasmus-t szélesíteni kell, és nem szűkíteni, hogy javasolták. És hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy akár a megszűnés szélére is kerülhet, hiszen csökkenteni akarják a finanszírozását. Úgy gondolom, hogy valamit tennünk kell, ha más nem, akkor be kell ülnünk a parlamentbe, és nem távozhatunk addig, amíg meg nem kapjuk a megfelelő finanszírozást, hiszen a politikusok mindig először a kultúrára szánt pénzekhez nyúlnak hozzá, nem tudom ennek mi az oka. Ennyi lett volna, köszönöm. Michaela Zsajdrova, stellvertretend für die... Michaela Zsajdrova, Christian Éler képviseletében. Köszönöm a szót, elnök asszony. Éler úr, ennyik jelentéstevőnk támogatja ezt a véleményt. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Mindez valóban ugyanabba az irányba mutat, mint a szakbizottsági elnök szavai. Ma Babis miniszterelnökhöz intéztünk egy levelet, azt kérvén, hogy a tanácsban utasítsa vissza vissza Shell tanács elnök javaslatát, mely az Erasmusra szánt források jelentős csökkentését irányozza elő, valamint a kultúrára és oktatásra szánt források csökkentését is. Mi tehát a miniszterelnökünkhöz fordultunk, esetleg másokat is inspirálhat a példánk. Kollégánk javaslatával kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy egyes dolgokat teljes mértékben támogatok. Az Erasmus valóban a fiatal nemzedékbe való befektetést jelenti, ez egy befogadó jellegű program. Nagyon fontos az, hogy az Erasmus ne legyen kizáró jellegű, ne utasítson el sok projektet, hanem legyen befogadó jellegű, különösen a fiatalok számára, különösen azok számára, akiknek nincs lehetőségük másként ilyen tapasztalatokat szerezni. Fontos az, hogy a kreativitást is támogassuk, valamint az olyan értékeket, mint például a szolidaritás. Így tehát a tanács elnökének javaslata szerintünk tarthatatlan, és az elnök asszony javaslatát teljes mértékben támogatjuk. Petra Kamerefelt kap elsőként szó. Köszönöm szépen, Viktor Egeszkró, sajnos nem tud körünkben lenni, sürgősen vissza kellett utazni a Romániába, ezért adott nekem néhány dolgot útravalóul, amit el kell, hogy mondjak. Az előadónak a véleményét határozottan üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy valamennyi fontos, lényeges pont a mi szemszögünkből is megimlítésre kerül benne, különösen eh, arra való tekintettel, <clears throat> amit tartalmaz a tanácsnak az aktuális javaslata, és amire az elnök asszony is részletesen kitért. Természetesen mindenek előtt azt kell, hogy megakadályozzuk, hogy az következő több éves pénzügyi keret kezdete előtt a programok esetében a kifizetése késedelmére kerüljön sor. Talán az Európai eh, Bizottságot ezen a ponton még egyszer fel kellene szólítani, hogy egyfajta vészhelyzeti tervet dolgozzon ki és a 20-21-es programok eh, januárban megkapják a kifizetéseket, ugyanis abból kell, hogy kiinduljuk, hogy ha minden jól megy is, eh, a számoktól eltekintve, a programok valószínűleg csak novemberben kerülnek véglegesen elfogadásra itt a házban, és hát így akkor nem lehet semmiféle iránymutatást felállítani a számukra. Úgy gondolom, hogy a bizottságot még egyszer kifejezetten fel kell szólítanunk, hogy egyfajta vészhelyzeti tervet dolgozzon ki, és a programokkal kapcsolatos munka, mind az Erasmus Plus, mind pedig a Creative Europe esetében megfelelően folytatódhasson és 2020-2021-ben ezek a programok elkezdődhessenek. Azt is támogatjuk, hogy az európai szinten differenciált multimédiás és kommunikációs intézkedések eh, legyenek meghozva. Úgy gondolom, hogy eh, itt is kicsikét készségesebbnek kell mutatkozni a bizottságnak, eh, készségesebbnek, mint, a, mint ahogyan az a múltban volt. Támogatjuk egyébként valamennyi javaslatát a vélemény előadójának. Egy-két ponton talán máshová helyeztük volna a hangsúlyt, és utalnánk a vészhelyzeti terv szükségességére. Így különösen az európai szociális célok szempontjából a programok által játszott szerepre ezek a programok egy ugye rendkívüli módon járulnak hozzá az európai szociális kohézió fenntartásához. Talán esetleg ezt is eh, határozottabban ki lehetett volna emelni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e esetleg további hozzászólók? Bonjour, madame la... Mindenkit üdvözlök. Üdvözlöm az elnök asszonyt és az egész szakbizottságot. Örülök, hogy csatlakozhatom önökhöz. Szomorú most ez a kontextus, de persze harckészségemre és elkötelezettségemre számíthatnak majd. Teljes mértékben osztom minden egyes szavát, elnök asszony, amit elmondott. Itt valóban cselekvésre van szükség, és ezen utóbbi napokban felvettem a kapcsolatot a francia kormány tagjaival ezen költségvetés kapcsán, amely igencsak az alatt marad, amit mi várunk, és érzékelhető a mobilizáció, és egy szolidaris szövetség alakulása a francia kormány szint tagjai között, akik a mi oldalunkon mobilizálódnak. Elnök, köszönöm, Milán Zver következik. Köszönöm. De mm, az Erasmus Plus jelentéstevőjeként úgy érzem, hogy kötelességem néhány szót szólni. Egyrészt francúrnak szeretnék köszönetet mondani a véleményért, valamint ezért az elhangzott állásfoglásért, amelyet teljes mértékben osztok mindannyian amellett voltunk, hogy a forrásokat növeljék. Gondolok itt a bizottsági elnökasszonyra is. Az Erasmus Plus egyike prioritásainknak. A választásokat követően egy másik fejezetbe léptünk, ezt nem tudjuk elfogadni, nagyobb mértékű befogadást akarunk, és az összes nagy kezdeményezés végrehajtását. Örülök annak, hogy valamennyi kolléga egyetért a vélemény szerzőjével, és a célunk mindenképpen az, hogy több forrást követünk, mint ahogyan azt Michel úr bemutatta. Nem látok további hozzászólási kérést a kollégák részéről. Nem tudom, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki állást foglalni. Igen? Parancsoljon. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A bizottság tudomásul vesz és nagy figyelemmel fordul a szakbizottság véleményét illetően már, ami az oktatást, a kultúrát és az ifjúság területét illeti, és szeretnék erőteljes köszönetet mondani a támogatásukért programunkhoz ezen a területen. Ezen kívül a felhívásukért is, amely az Erasmus plusz forrásainak emelésére vonatkozik, illetve a Kreatív Európa forrásainak emelésére. Teljes mértékben egyetértünk az önök aggodalmaival ezen forrásokat illetően. Itt az a cél, hogy ezen programok gyorsan és teljes mértékben elérhessék céljaikat, a nagyobb mértékű befogadásra vonatkozóan, a sokkal több résztvevő, résztvevőre vonatkozóan, és a hátrányos helyzetűeket külön támogatni kell, Ugyanakkor célunk az, hogy az európai oktatási térség egy kézzelfogható valósággá váljon 2025-ig, és teljes mértékben kifejleszük az európai egyetemek kezdeményezését, és a felsőoktatási intézmények új, szolidáris, stabil partnereink legyenek. Fontos a művészek, az európai alkotók támogatása, hogy így módon hozzájáruljunk a kreatív és kulturális ipar vitalitásához és fejlődéséhez. Persze finanszírozni is kell, az európai szolidaritás szolidáris testületet is, erről sem szabad elfelejtkeznünk. Nyilvánvaló, hogy ezen szellemiségben alkotta meg az Európai Bizottság 2019 májusában javaslatait, gondosan tanulmányozva a több éves pénzügyi keretet, és ez már jelentős növekedést irányoz elő programjainkra, Jelenleg a tárgyalások kényes szakaszába érkeztünk az MFF-fel kapcsolatosan, és köszönöm ezt az erőteljes felhívást, amelyet önök intéztek a kultúra és kreativitási források megnyírválása ellenében. Mindenféleképpen biztosítani kell a szükséges forrásokat ezekre a programokra. Az idő szorít minket, és azt reméljük, hogy megállapodás lehet találni a tanácson belül, valamint a parlament és a tanács között nyilvánvalóan a teljes pénzügyi keret vonatkozásában, hiszen ez alapvető jelentőségű, ezt teszi lehetővé a 37 programnak, amelyet az EU költségvetéséből finanszíroznak, hogy már január 1-től működhessenek. Szeretném kiemelni ezzel kapcsolatosan, hogy a több éves pénzügyi keret megvalósítása jelenleg, és erre ön is emlékeztetett, már egyébként is jelentős késedelmeket szenvedett, és ez különösen pusztító erejű volt számos kedvezményezett számára, többek között az Erasmus és a Kreatív Európa kedvezményezettjei számára. Az, hogy egy ilyen helyzet újra előállhat, ez egyáltalán nem egy képzeletbeli lehetőség, nagyon is valóságos, mert nem sokára újra késedelembe kerülhetünk, még inkább, mint a jelenlegi pénzügyi keret kapcsán. Egy ilyenfajta késedelem. És a súlyos bizonytalanságok a programok finanszírozása kapcsán nagyon kedvezőtlen kihatással járhatnak számos kedvezményezetre, a fiatal résztvevőkre, különösen a legsérülékenyebbekre. Az Európai Bizottság ezért akar visszatérni a kezdeti kiegyensúlyozott javaslataihoz ami pedig az Erasmus program profilját illeti, illetve a kifizetési irányvonalakat mi teljes mértékben támogatjuk, a szakbizottságuk javaslatait és a célunk az, hogy egy folyamatos átmenetet biztosítsunk a két tervezési időszak között. Emlékeztetni kell rá, hogy ez a szempont, valamint a programok finanszírozási profilja teljes mértékben a tárgyalások végeredményétől függenek. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a bizottság ezen a ponton támogatja is a költségvetéssel kapcsolatos álláspontunkat, és látja, és meg is fog tenni mindent annak érdekében, hogy végre legyenek hajtva ezek a tervek. Engedjenek meg egy kommentárt. A költségvetés nyilvánvalóan csak egyike azoknak az okoknak, ami akadályozza az előrelépést. A bizottság úgy gondolom, jó lenne, hogyha a parlament és a bizottság újra tárgyaló asztalhoz ülhetnének, és egy hatalmas előrelépést tudnának elérni ugyanis jelenleg most ugye a labda biztosoknak a tér felén pattog. Úgy gondolom, hogy a parlament alapvető politikai döntések esetében, az azokban való együttműködés esetében nem fog lemondani arról az alapvető jogáról, hogy együttműködjön, nem fogja feladni a terveit, hiszen ez szolgálja az európai polgárok érdekét is. A parlament ugye a választott népképviselőknek az összessége, és ezért kötelezettsége az, hogy a polgárokkal eh, eh, szemben így lépjen fel. Köszönöm szépen! Még nincsenek. Akkor itt eh, egy rövid szünetet iktatnánk be, tekintettel arra, hogy az alapítvány képviselő nincsenek itt. Rövid időre megszakítom eh, akkor az ülést, amíg megérkeznek az Annalint Alapítványnak eh, a képviselői, gyorsabban végeztük, 10 óra előtt végeztünk, de korábban is kezdeném a munkát, ha lehetséges. Én azt mondom, hogy 9 eh, óra 45-ig megszakítanánk akkor most az ülést, és akkor talán korábban tudunk kezdeni, és nem kerülünk időhiányba a biztos asszony érkezésekor. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte alle wieder... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon újra helyet. Sajnos volt egy rövid késedelem, mert lent a bejáratnál hatalmas látogatói sor várakozik, ezért nehéz a parlamentbe való bejutás. Úgyhogy eh, annál is inkább örülök annak, hogy az Annalint Alapítvány képviselői csatlakozni tudtak végre hozzánk, és az Erasmus társaságok számára programról be tudnak számolni. Az Annalint Alapítvány egy nemzetközi szervezet, amely az interkulturális és társadalmi szervezetek közötti párbeszédet kívánja elősegíteni. Sabrina Saudi, egy portugál vendég, Abdelua hát Mabua, marokkói ö, úr, a Neves asszony Portugáliából, és egy francia vendég látogatott el ma a körünkbe. Önök összesen 15 percet kapnak, hogy a projektjüket bemutassák, utána pedig Megadom a szót azoknak a bizottsági tagoknak, akik többet szeretnének megtudni erről a témáról, és utána egy eszmecsere is kialakulhat. Nem tudom, hogy ki kezdi önök közül. Parancsoljon, Szaudi asszonyon kezdi. Jó napot kívánok mindenkinek! Szabrina Szaudi vagyok, a partner kapcsolatok menedzsere az alapítványnál. 42 ország tagunk, és mi vagyunk az egyik legnagyobb, legsokszínűbb civil szervezeti szövetség az interkulturális területen. Az alapítvány elfogadott egy stratégiai szerepet az ifjúsági párbeszéddel kapcsolatban, regionálisan és globálisan is, nem csak koordinátorai vagyunk a, a zászlósajó programunknak, ami a fiatal mediterrán, a földközi-tengeri fiatalokról szól, a földközi-tengeri fiatalok hangja című programról van tehát szó, amely lehetővé teszi, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy megfogalmazzák a véleményüket, és halljuk, hallhassuk őket. Katarina munkatársam eh, eh, kísért, ő fog erről a programról beszélni. Az Annalint Alapítvány hozzájárul ahhoz is, hogy a mobilitását segítse a civil szervezeteknek és a fiataloknak, olyan fiataloknak, akiknek különböző programokat eh, biztosít, ideértve az Erasmus Plus eh, kiterjesztési programjait. A portugál delegáció eh, támogatja az eh, egyesületek Erasmusát. Portugál kollégáink és marokkói Marokkóval együttműködve fejlesztették ezt ki. Ezen kívül szeretném a következő programokra is felhívnám figyelmet. A negyedik mediterrán, tehát fölközép program, program megtartására a horvát elnökség során kerül április 1-én, más, április másodikánától 5-ig megrendelésre. Az EU földközi tengeri együttműködésben ifjúsági szervezetek, regionális szervezetek, sajtótestületek, donorügynökségek, alapítványok és ifjúsági szervezetek vesznek részt az interkulturális párbeszéd támogatására Brüsszelben. Most először eh, magas szintű eh, eh, eseményt szervezünk, az Euromed eseményt június 2020 júniusában, és meg is adnám szót a Hebnek. Euh, mesdames euh, les députés, messieurs les députés, Hölgyeim és uraim, Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önök előtt ezt a projektet, amelynek címe a szervezetek Erasmusa, mobilitás és interkulturalitás, R, ami a rövidítése ez ennek, ami utal a nyitottságra, a toleranciára embertársainkkal szemben. Ez egy olyan projekt, amelynek célja, az általános célja, az, hogy megkönnyítsük, lehetővé tegyük a cserét, a mobilitást a földközi tenger észak és déli partján élők között, akár vertikális értelemben, észak, dél, dél, észak, valamint horizontális értelemben is, amely a déli országok közötti mobilitást teszi lehetővé. És ez az erőssége ennek a projektnek. Megadom a szót Fatima biztos asszonynak, hogy a projekt jellemzőiről beszámolhasson, és aztán visszaveszem a szót. Köszönöm, mindenkit üdvözlök. Én itt a portugál civil társadalmat képviselem. Az Analind alapítványjal van ez a projektünk, amelynek célja az észak és dél közötti mobilitás. A projekt eredeti jellemzője az, hogy lefedi a földközi tenger északi és déli partját egyaránt, és kettős dimenzióval rendelkezik. Egyetemek, környezet és társadalmi-gazdasági dimenzió. Ami az egyetemeket illeti, itt egy interkulturális megközelítést láthatunk, a vállalat inkubátorokat, a vállalkozások segítését és a fáblabok is ide tartoznak a másik szlájdot kérem, köszönöm. A társadalmi megközelítés nagyon fontos számunkra, talán még fontosabb, mint az egyetemi megközelítés. Itt a területiségre, a társadalmi szerveződésekre, a civil társadalomra való nyitottságot akarjuk kiemelni, a helyi, regionális megyei tanácsok fontosak, a sportklubok, szervezetek, szövetkezetek, vannak tehát kulturális és sport szervezeteink is, ami nagyon fontos, és fontos a part participatív és befogadó fejlesztés is, különösen a nem diplomás fiatalok számára. Fontos az észak-dél-dél-észak és dél-dél mobilitása is ennek a projektnek. Ennyi lett volna részemről még a nem formális oktatásról, a kultúráról, sportról, kézművességről és az új foglalkozásokról is szólnék, mint a projekt új szavairól, és most megadom a szót a másik résztvevőnek. Én három nagy tengelyről szólnék, de itt most csak a kézművesipar tengelyt emelném ki. Ez egy nemzeti projekt része is Marokkóban, melynek célja ennek az ágazatnak a rehabilitás, rehabilitálása, amely a gazdaság és társadalmi fejlődés előmozdítója, egy ö, stratégiai orientáció kialakítása és a fejlesztés adminisztrációnak létrehozása, a felülvizsgálat, a keretek közé szorítás és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, az igazságosság, valamint a nők önállósodásának elősegítése több fejezettel foglalkoztunk, az egyik a termelés, a termelési technikák javítása, az értékesítés fejezet, itt fontos a kereskedelmi térségek beépítése az új turista, turisták által látogatott helyekre, aztán vásárok rendezése a promóció keretében, és a képzés, a képzési rendszer reformálása partnereinkkel együtt. Aztán a javítás, az életkörülmények javítása a kézművesek esetében, már ami a higiéniát, a biztonságot illeti, vagy akár a társadalombiztosítást. Aztán fontos a szabványosítás, a minőség, a, a címkék, a tanúsítások és az innováció és a kutatás, a partnerségek keresése különösen az egyetemekkel. Egy konkrét példát szeretnék önökkel megosztani. Ezt Marokkóban valósították meg. Darsane a neve, a kézműves ház. Itt egy mesterséget, művelőket tömörít, ez főleg a nőket, a hagyományos szövés, a szőnyegszövés, az egyik ilyen foglalkozás, és ezek a helyek foglalkoznak a termeléssel, a kiállítással, a higiéniai normákkal, biztonsági normákkal, és a vidéki kézműves nők közösségét segítik, akár felszerelésekkel vagy szerszámokkal is. Ez a sima nagyon jól illusztrálja ezt a működésmódot. Itt egy hálózat van e, Marokko egész területén, ez lefedi az egész ország területét, régió, Marokkó valamennyi régióját, és 14 ezer hely van itt körülbelül, van egy gyakorlat és elméleti képzésünk is, itt pedig egy pénzügyi űrlapot láthatnak, amely lefedi az észak-dél, a dél-észak, de a dél-dél mobilitást is. Aztán pedig Fontos az, hogy partnerségi tapasztalatokra építünk, amely elég körű egyetemekkel dolgozunk együtt a magrebbi övezetből, de spanyol, francia, portugál és a többi egyetemekkel is, és intézetekkel, szervezetekkel, amelyek a szociális területen dolgoznak, amelyek célja a társadalmi fejlesztés, és vannak gazdasági, ö, szociális partnereink is. Az ÖCCP például de Algériában és Tunéziában vagy Portugáliában is vannak más ilyen partnerszervezeteink. Köszönöm tehát a figyelmüket. Uh, Kedves képviselők, Katerina Neves vagyok, 24 éves, portugál, és mindig is úgy definiáltam magam, mint európai életem leghatározóbb élményei alapján azt mondhatom most már, hogy földközi tengeri embernek is érzem magam. A fiatal eh, földközi tengeri hangok eh, című program keretében tavaly Nerman Máltán vettem részt egy eh, vezetőképzésen, Szamir barátommal ott találkoztam, és ott találkoztam a többi földközi-tengeri családtagommal is, úgymond a földközi tenger mindkét oldaláról érkeznek fiatalok, akik tanulnak vezetői készségeket, vitakészséget, médium, a médiumok munkatársaival a kulturális párbeszéd keretében találkoznak és működnek együtt. Nagyon érdekes egyhetes program volt ez, és egy 5 plusz 5 ös minisztéri miniszteri szintű találkozó volt az esemény vége a földközi két oldaláról. E, ennek az volt a programnak a célja, hogy a fiatalokat hogy lehet befog, bevonni ezekbe a munkákba, és hogyan lehet egyfajta földközi tengeri identitást meghatározni. Később Agustin Silva úr, e, a portugál e, miniszter meghívására vele is egyeztettem és az egyik legérdekesebb dolog, ami az egész folyamat során megragadott, az az volt, hogy eh, bármennyit beszélünk is a jövőről és a fiatalokról, valójában nem túl sok fiatal eh, szólalt meg az egész folyamat során, és pontosan eh, ez az, amiért hiszek abban, hogy a fiatalok részvételét és fiatalok mobilitását erősíteni kell. személyesebben fogalmazva, úgy gondolom, hogy a mobilitási lehetőségek tettek azzá, aki vagyok, amilyen európai ma vagyok. Nagyon több mobilitási programban vettem részt, konferenciákon, képzési programokon tanultam hazámon kívül, és úgy gondolom, hogy az Erasmus programon keresztül nőttem azzá, aki vagyok társadalmilag és szociálisan minden szempontból és szeretném, hogyha minél több fiatalnak lehetősége lenne erre. Ezért ilyen fontos a, az Egyesületek Erasmus ezért ilyen fontos, mert ez biztosítja, hogy a vidéki területeken élő fiatalok is képesek eljutni az ifjúsági mobilitási eszközökkel a világ más részeire. Mert ha szeretnénk, hogy a fiatalokból valóban döntéshozók legyenek holnap, a jövőben, akkor lehetővé kell tenni őket arra is, hogy a mai politikák kialakításában is részt vessenek, és kérem segítsenek ennek, a valós, ennek az államnak, a, álomnak a megvalósításában. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, szeretném mondani, is gyorsan beszélni. Szemirákása vagyok, 32 éves, és amikor fiatal voltam, Algériából a terrorizmus elől menekültem, 1995-ben születtem, együtt elvesztettem szerelmemet, és el, el tudják képzelni, hogy egy 7 éves kisfiúnak milyen tragikus volt. Később uh, találkoztam vele a Facebookon, de ez már egy másik történet. Nos, Franciárban, Franciaországban uh, a lehet, belevetettem magam a tanulásba, uh, középiskolában azonban bántalmaztak, és rájöttem, hogy ahol élünk, az, az egyáltalán nem volt sokszínű, nagyon sok, csak többnyire feketek és arabok éltek ebben ezen a könyöken, és egyáltalán nem voltak zsidó ismerőseim. Később különböző egyetemi programokon vettem részt, de végül ott hagytam az egyetemet, ami ugye a szüleim azok teljesen kétségbe estek. The only way forward. So after dropping, I spent six months in a video game called Utána gyakorlatilag 6 hónapig belevetettem magam a Second Life című videójátékba. Ezzel alatt a 6 hónap alatt megtanultam angolul, és átgondoltam, hogy mit akarok csinálni, úgyhogy egy önkéntességi programmal kimentem Svédországba. Nem értettem semmihez, de fotózni szerettem, úgyhogy egy iMac-kel és egy fényképezőgéppel lehetőségem volt megtapasztalni azt is, hogy mit, mit is akarok. Úgyhogy megszerveztünk egy, egy vitát az aktáról, és az Occupy Göteborg program részeként, részeseként szerveztünk egy vitát svédül, anélkül, hogy értettem volna egyébként bármit svédül. Ez is sikeres program volt. Utána, mire akkor visszatértem Franciaországba, úgy éreztem, hogy most már elég sok mindent megtanultam, és sok mindenre képes vagyok, sok mindent láttam aztán visszatértem Jeruzsálembe, ott föl, megismertem a Coexisté nevű francia szervezetet, ami az együttélésre fókuszál, és mondom, hogy soha nem volt korábban zsidó barátom, úgyhogy meghívtak egy zsinagógába, és úgy mentem a zsinagógába, hogy úristen, ott hagytam a kipámat. Meghívtak, meghívtak Jomkipúra is, később pedig őket is meghívtam magunkhoz a muszlim szokások szerinti kuszkuszra, ami egyébként egyszer volt kóser és halál. Úgyhogy a mobilitási tapasztalataim megváltoztatták az életemet, lehetővé tették arra, hogy a szemléletem so, sokkal tágabb legyen. E, már az Analim e, e, alapítványon keresztül végre újra kapcsolat, fölvettem a kapcsolatot, újra kötődök az arab gyökereimhez, és mint hogy ez a program gyakorlatilag támogatta az összes olyan mobilitási program, amivel valaha részt vettem, ezért szeretnék nagyon-nagyon mély, mélyen a szívem mélyéből köszönetet mondani. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a bevezető ahhoz, hogy milyen munkát végeznek, és jó volt meghallgatni azok az úgymond tanúkat, akik eh, látják, hogy önök hogy dolgoznak, és úgy gondolom, hogy ez valóban segített nekünk bepillenteni abba, hogy az emberek hogyan vettek, vehetnek részt ezekben a programokban, és mit is jöntek számukra. És ezzel meg is nyitnám a lehetőséget a képviselők számára, hogy megtegyék megjegyzéseiket, kérdéseiket föltegyék. Merci beaucoup, merci pour vos présentations. Köszönöm, nagyon köszönöm a prezentációikat, a tanulvallomásaikat, hiszen pontosan ez az, ami miatt támogatni akarjuk, és eh, támogatni akarjuk az Erasmus programot, és ki akarjuk bővíteni az erre szent forrásokat. Ezért akarjuk azt, hogy ez a program még erősebb legyen, és még több fiatal versen benne részt. Lenne kérdésem, talán nem jegyeztem fel, Elég nagy ez a projekt az önök prezentációjában. Mennyi évre és mennyi forrás van előirányozva, és mennyi a résztvevő? Láttam, hogy ez valóban multilaterális, ez egy elég nagy projekt. De csak hogy képet alkothassak erről, mennyi forrásuk van, és mennyi résztvevőre számítanak? Válasz. Szeretném először összeszedni a kérdéseket, és utána a több kérdésre egyszerre válaszolnának. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ennek a kifejezetten érdekes és izgalmas projektnek a bemutatását. Amit nem értettem pontosan, az az, hogy a földközi tengerrel határos országok hogyan kapcsolódnak össze egymással. Én ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, és azt is nagyon jónak tartom, hogy a hangsúlyt nem csak a felső oktatási képzésre, felső oktatásra, hanem az iskolarendszeren kívüli illetőleg nem csak a felsőoktatási, hanem adott esetben a szakképzési együttműködésre is helyezik. Őszintén meg kell, hogy valljam, nagy bajom van a nevekkel, nagyon nagy a problémám azzal például, hogy elinflálódik például az Erasmus elnevezés, és igazából már senki sem tudja, hogy mire is utal pontosan. Az Erasmus az Európai Uniónak a nagy mobilitási programja, és azt is tudom, hogy egyre inkább az a tendencia mutatkozik itt nálunk a bizottság részéről, hogy aztán ezt az Erasmus elnevezést kiterjesszék például a vállalkozásoknak indított programokra, a művészeknek indított kezdeményezésekre, úgyhogy a végén aztán végül senki sem tudja, hogy az Erasmus pontosan mit akar. A tulajdonképpeni Erasmus programról, az eredeti programról van szó, vagy valami másról, úgyhogy kicsikét számomra problémás ezeknek a fogalmaknak az elinflálódása és az a félelmem, eh, hogy ugyan nagyon eh, szép ezeket a programokat kiterjeszteni, és akkor aztán mindenkinek van valami fajta elképzelése arról, hogy mire is utal ez a kifejezés, ez az elnevezés, de hát azért ennek vannak másik oldalon a veszélyei, kockázatai is, ez az én problémám. Ezért is tettem fel a finanszírozással kapcsolatos kérdést, illetőleg a, csatlakoznék a kérdéshez, amit a kolléganő már feltett. Merci. alors, moi je suis... Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy önöket itt üdvözölhetjük a Kulturális Szakbizottság alelnökeként a Mediterrán Unió Parlamenti Közgyűlése delegációjában. Felmerült a kérdés, hogy ki lehet-e alakítani egy Erasmus-t a földközi tenger déli térségében lévő országok számára egy erős erasmus egy olyasmit, mint amit Marokkóban tesznek, egy valódi ügynökséggel, és itt az egyetemeken túllépve lehessen ezt a projektet fejleszteni, a civil társadalom is profitálhasson mindebből. Hogy válaszoljak, az úrnak elfelejtettem a nevét sajnos, és hát 40 év után már elég nehéz ilyen messzire látni, nem is látom a névkártyáját. Nos, a kultúrák közötti kapcsolat által elő kiváltott gazdag tapasztalatok, hát ez az én példámon is megvilágítható, mert én Franciaországban születtem, ugyanakkor szüleim algériaiak, tehát én, engem is gazdagított ez kulturálisan, és azt hiszem, hogy fontos az, hogy a kulturális örökségből mindenki profitálhasson, az egész lakosság a földközi tenger egész régiójában. Nagyon jó lenne, hogyha önökkel együtt működhetnénk. Az Erasmus kapcsán is én a frakcióm elnyékjelentéstevője vagyok ebben a témában, és az Euromedben pedig a Kulturális Bizottság alelnöke. Várom tehát önöket, és nagyon szeretnék önökkel együtt dolgozni ezen témát, illetően köszönöm ezt a szép projektet. Ferrant asszony, kapszót, és utána. Köszönöm e, szép projektbe mutatását. Lenne egy olyan kérdésem, ami némileg csatlakozik az előbb elhangzottakhoz, ami a mobilitást illeti, ugye az Erasmus Plus egy mobilitási program. Önöknek nagyon érdekes projektjük van a kézművesség témakörében, ugyanakkor a mobilitást nem látom ebben az egészben, érdekelne, hogyha, hogy ezt pontosítsák. Aztán beszéltek az oktatásról, a fenntartható fejlődés kapcsán programok révén. Hogyan akarják te kezelni ezt a témát, a fenntartható fejlődés témáját az oktatásban, és érdekelne a tapasztalatuk is abban a tárgyban, hogy ezen projekteket hogyan folytatják le a programjuk keretei között. Köszönöm. Akkor meg is adnám a szót az előadóinknak. La, uh, merci d'abord. Először is köszönöm a kérdéseket, amelyeket önök feltettek a költségvetést illetően, vagy 100 mobilitási eset lenne évente, észak-dél-dél, észak irányában, és a horizontális dimenzióban is. Ez a keret tehát lehetővé teszi, hogy mondjuk 100 személy élvezhesse ezen mobilitási lehetőségeket évente, és Persze mindezt meg akarjuk nyitni, és ezt a, ezeket a mobilitási eseteket majd kezelni fogjuk. Az észak-dél-dél-észak, valamint a társadalmi gazdasági egyesületi partnerségek és a e, helyi önkormányzatok e, partnerségével együttműködve. Euh, Ami a második kérdést illeti, Ez a mobilitás a nem diplomásokat érinti. Az Erasmus szót azért használjuk, mert ezt mindenki ért, ezt mindenki ismeri. Ugyanakkor ez nem az az Erasmus, mint az Erasmus Plus, vagy amit mindenki eddig megismerhetett. Az Erasmus egy olyas valami, ami kapcsolatokat teremt az európai fiatalok között. Az Erasmus, az egyetemi erasmus ugye ismerjük, ez egy nagyobb lélegzetű program, mint az Erasmus, mert más célközönsége van, nem csak az egyetemi hallgatók, Mindenek előtt azok a fiatalok a célközönségünk, akik nem férnek hozzá a felsőoktatáshoz, az egyetemi oktatáshoz. Nem tudom, hogy ez elége. Engedjék meg, hogy rövid közbevetéssel éljek. Egy dolgot szeretnék helyesbíteni. Az Erasmus Plus program az nem ugyanaz, mint az Erasmus. Az Erasmus egy tanulói program volt, az Erasmus Plus az a szakmai képzést, a tanárcserét hivatott támogatni, a diákok cseréjét. Tehát itt nem csak ugye felsőoktatási hallgatók az érintettek, hanem az Erasmus Plus az a nem felsőoktatási szakképzésben támogatja a diákcserét, tanácserét, úgyhogy ezt szerettem volna helyesbíteni. Euh, Én is visszatérnék néhány pontra, amiket a képviselők felvetettek. Igen, fontos a kultúrák közötti mobilitás, a projekt eredetisége abban is rejlik, hogy a kultúra, a kézművesség és a sport területeire helyezzük a hangsúlyt. Ez mindenképpen új, ez túllép az Erasmus Plus keretein és a jelenlegi európai projekteken. Természetesen nagyon örülnék, ha fel tudnám a képviselőasszonynal venni a kapcsolatot, hogy ezen projektet fejleszteni tudjuk együtt, ami a finanszírozást illeti, ez a két part csúcs találkozón született ez az ötlet, és van már néhány tagállam, melyek támogatnak minket. Aztán vannak magánforrások, speciális források a mobilitásra, amelyek minket finanszíroznak. Azt reméljük, hogy először az év végéig azonosítani tudjuk a fiatalokat, akik részt akarnak venni az Annalind alapítványban 42 ország van, körülbelül 100 ezer egyesület van, tehát az egyesületi alapunk már megvan ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő projekteket együtt ezen egyesületekkel, aztán visszatérnék az oktatás és a fenntartható fejlődés kapcsolatára. Az Annalint Alapítvány egyre többet dolgozik ezen a területen az Intercultural Trend Report révén például. Az a célunk, hogy az igényeket felmérjük az oktatás területén, és egyre többet dolgozunk együtt a fiatalokkal, a fenntartató fejlesztési célokon, és Szamira is emlékeztetett erre, és nagyon sokat dolgozunk ezen fiatalokkal, hogy őket ezen témák iránt lelkesítsük. Euh, euh, Ami a kézműves ipart illeti, sőt, még azelőtt is jött egy kérdés az alelnök asszony részéről, aki időközben elment. Ami a mobilitást, illetve a nyitottságot illeti, mi nem csupán az egyetemi világ, a felsőoktatás felé nyitunk, ezt meg is említettem a prezentációmban, hanem az egyesületi háló felé, a gazdasági, társadalmi szereplők felé és az önkormányzatok felé is, tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos az önpartnerek bevonása a kézműves mobilitást illetően. Hogyan is valósul ez meg, különösen az észak-dél vonatkozásban? Van egyfajta védjegyünk, hogyha most csak Marokkóról beszélek, amely ismert a kézművesiparáról, és nagyon sok európai szeretne Marokkóba jönni, hogy képzésben részesüljenek a marokkói intézményeknél. Az egész Marokkóban, minden régióban vannak ilyen képzési intézmények, és ez a nyitottság egymás megismerése tekintetében nagyon értékes, vagy akár a tolerancia fejlesztése része szempontjából is. Aztán még egy kiegészítő információ a dél-dél mobilitással kapcsolatosan két tapasztalatot ö, osztatok meg önökkel a kutatás keretében, a PLC Magreb program, amely a francia és magrebi, algériai, tunéziai, marokkói laboratóriumokat kötött össze, és az remekül működött, mert lehetővé tette az észak-dél-dél észak mobilitáson túlmenően a dél-déli mobilitás kialakítását is, és vannak fiatal kutatói hálózatok, sokan a mi egyetemeinken végezték el a tudományos munkájukat, és aztán ott van a magrebi doktorátus szervezet. 27 doktorandusz van, akiket francia, belga, marokkai, tunéziai szakértők segítenek. Három évig dolgozunk együtt velük, és egy kutatási hálózatot is létrehoztunk, amely már a következő években működőképessé válhat. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Pétra Kamerefert. Nos igen, szerettem volna leszögezni, hogy kiválónak tartom a programot. Számomra csak a név volt megütközésre okot adó, mert hogy az Erasmus kifejezés túl használata túlságosan elszaporodott, és ez felvizesítette, elhomályosította ennek a kifejezésnek az eredeti jelentését, vagy a program eredeti célját. A program természetesen teljesen jó, ez egy kitűnő projekt, de itt mégiscsak valami teljesen másról van szó, mint amit az Erasmus eh, névvel nevezett program itt Európában jelentett. Ezt szeretem volna csak mondani. A kérdésem az lenne, hogy szeretnének önök pénzt kapni az Európai Uniótól, ez egy, szeretnének egy kísérleti projektet eh, indítani, vagy azt mondják, hogy mi a saját magunk partnereivel egyedül is el tudunk boldogulni az alapítványon belül ezzel a projekttel. Nekem is lenne még egy kiegészítő kérdésem, mondja az elnök. Végső soron a mi Erasmus programunk, az Erasmus Mundus résztől eltekintve, ugye csak a résztvevő országokra korlátozódik, részben ugyanabban az irányba halad, de itt ugye van az önök esetében egy koncentráció is a dél-mediterrán térség országaira. Ez ugye egy kiegészítés lenne tehát az európai programhoz képest. És amit Petra Kamerefert is kérdezett, ugyanezt kérdezném én is, elhangzott a kérdés, hogyan néz ki az alapítványnak a finanszírozása, mit várnak önök az Európai Uniótól, hogyan finanszírozza magát az alapítvány, hogyan néznek ki a forrásai, eddig az ötleteket, projekteket hogyan sikerült finanszírozniuk, és mi az önök elvárása eh, a támogatások területén? Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban azt reméljük, hogy eh, akár a Tiembu alelnök asszonyal is megvizsgáljuk majd, hogy hogyan tudjuk mindezt az Európai Unió támogatásával fejleszteni, akár egy kísérleti projekt formájában. Megvannak a projektjeink általánosságban, van egy pénzügyi támogatás már az Európai Bizottságtól 70 százalékban körülbelül, és a tagállamok is támogatnak minket. Ami ezen projekteket illeti, jelenleg Abdellahed emlékeztetett rá, hogy van magántámogatásunk, magánfinanszírozásunk, és ezen támogatással dolgozunk jelenleg, de politikai szempontból számítunk az Európai Unió parlamentjére is, hogy ezt a projektet kísérleti projektként beindíthassuk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Van esetleg az önök részéről további kérdés? Anderson asszony parancsoljon. Köszönöm szépen én is a programnak a bemutatását. Be kell, hogy valljam, még nem pontosan tudom, hogy mi lenne az önök programjának a pontos haladási a célkitűzése. Itt még további információra van szüksége. Egy rövid kérdésem lenne még. Önök az imént azt mondták, hogy az Európai Bizottság 17%-os forrást biztosít. Ez mit jelent pontosan a számok szintjén? És még egy további kérdésem lenne, hogy ugye önök elmondták, hogy Marokkóban van egy intézményük, ha jól értettem, ennek a célja, hogy helyben képzéseket tartson. Hogyan néznek ki a munkaerőpiaci perspektívák az ott kapott képzés után, aki ott tehát a képzésben részt vett, azok ténylegesen rendelkezésre állnak a munkaerőpiac számára, és gyakorlatilag képesek lesznek el saját magukat eltartani a jövedelmükből. Köszönöm. Amikor 70%-ról szóltam, akkor az alapítvány finanszírozásáról beszéltem, tehát az Annalint alapítványt 70%-ban finanszírozza az Európai Bizottság. És aztán a kézművesség kapcsán talán ön tud szólni. Köszönöm, képviselő asszony. Ami a végcélt illeti, hát itt van például a kézműves ház, ez egy példa erre, egy olyan létesítmény, amely egyrésztről fogadhatja az európai vagy déli fiatalokat képzésre vagy a képzésük kiegészítésére jelenleg. Ezen létesítmények kizárólag marokkói fiatalokra, kézműves fiatalokra várnak, akik esetleg nehéz helyzetben vannak, de ezen létesítmények megnyithatják kapajukat gyakornokok előtt, vagy európai fiatalok, algériai, tunéziai fiatalok előtt, hogy képzésüket ott kiegészítsék. Ami a második kérdést illeti. Nos, ez egy példa sok közül, hiszen itt három tengerről van szó, a kézműves, a kulturális és a sporttal kapcsolatos tengely, ezek három tengely mentén dolgozunk tehát. A kézművesség, tehát csak egy példa a három közül. Aztán ott vannak persze a kulturális és sport létesítmények, amelyek szintén fogadhatnak fiatalokat délről és északról egyaránt. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam-e az ön kérdésére. Ezen a ponton még a bizottságnak is szívesen feltennék egy kérdést, hogy milyen forrásokat biztosítanak eh, az alapítvány számára. A külügyi szolgálattól érkezett hozzánk valaki, ha jól tudom. Ezek fejlesztési források, vagy melyik, eh, melyik borítékból kapják a támogatást az alapítványnál? Tudnak ezzel kapcsolatban valamit mondani? Köszönöm szépen, elnök asszony. Utána fogok ennek járni. Nem az ERK főigazgatóságtól jön a támogatás, hanem külső finanszírozási forrásokból, de ennek még utána fogok járni és akkor még az Annalint alapítvány képviselőivel fel is fogom venni a kapcsolatot. Igen, valóban hasznos lenne az önök támogatása ezt a témát illetően. Ahogy elhangzott, ezek a fejlesztési, illetőleg a külső fellépési források közül jönnek ezek a támogatások, tehát a nem európai országokkal való együttműködésre előrendő forrásokból, mint a Kulturális Szakbizottságban a múltban mindig nagy hangsúlyt fektettünk erre, Eh, hogy a külső fellépési politikánkban hangsúlyt kapjon a képzés, az oktatás, a kultúra, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy ott helyben, azokban az országokban jobb eh, képzési, oktatási lehetőségeket teremtsünk elsősorban a fiatalok számára. Ez eh, az egyike a külső fejlesztési fellépésünk politikánknak, Úgyhogy itt az Annalint eh, alapítvány esetében eh, többé-kevésbé ugye egy olyan eh, szervezetről van szó, amely az afrikai országokban pont ezen a területen működik, és segíti a mediterrán térségben az interkulturális párbeszédet, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ezt itt bemutatták a számunkra, hogy mit tesznek a képzési, oktatási területen nem a mi forrásaink közül származó, tehát nem a kulturális oktatási források közül származó támogatásokkal. Vannak -e esetleg ezen a ponton további kérdések? Úgy látom, hogy nincsenek. Ez esetben köszönetet mondok az Anna Lind alapítvány képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk, válaszoltak a kérdéseinkre, és a csodálatos projektjeiket kicsit közelebb hozták hozzánk. Remélem, hogy más területeken is a fiatalok nehéz helyzetét enyhíteni tudják, és az embereknek az oktatási képzési helyzetén is változtatni tudnak, így pedig tartósan egy pozitív változást tudnak elérni. Köszönöm szépen! Kigyógyulvőnek szeretnék tanulni, nem mondja van kigyújgözés? Biztos van. Um, találkoztam volna egy ilyen csajjal. Melyik egy csajjal? tegnap. Tegnap? Hát Na, várjál csak. Én nem, én nem, én nem, nem, nem, nem, nem, nekem ez így nincs meg ez a história, de nagyon sokat hát ígérő elhangzott ez a szóló. Akkor ne is, akkor <laughs> Na jó. De várj, ja nem, mert tegnap a Lindával dolgoztam, délután, hát kivel dolgoztam, Nem volt Nem másik. Na mindegy, a, a Rákpedagógia egy bölti 9 és 11 koordinátorról és volt magyar koordinátor nélkül, de minket nem küldtek haza, hanem ott vártunk eh, valamelyik szakbizottságban. Olyan gyorsan elfelejtem ezeket, az, hogy tegnap hol dolgoztam, nagyon durva. Nem, én, én egy ilyen adott társadalmásban elfelejtem a kettővel az előtti mondatot. Szerintem ez patológikus, de tényleg ez már ijesztő konkrétan és átjött a lengyel egy csaj, megkérdezte, hogy mi se dolgozunk? Mondtuk, hogy nem, és hát ez egy 10 percig beszélt hozzám, rá sem nézett a két kollégát. Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Jó, akkor most átérünk a következő napi rendi pontunkra. Ma nagyon szoros a programunk, ami a vitákat és eszmecseréket illeti. Most az Európai Ifjúsági Fórummal fogunk eszmét cserélni az Európai Ifjúsági Fővárosáról az Európai Ifjúsági Fórumot látjuk tehát ismételten vendégül. Novemberben, elmúlt évben folytattunk ebben a témában utoljára eszmecserét, ezt fogjuk most folytatni. Az Európa, Európa Ifjúsági Fővárosa tehát a, a témánk. François Rálátot, a politikai igazgatót és Rita Junusaitét, jól lehetettem a nevét, Rita Junusaitét fogadjuk vendégül aki az európai, aki európai ifjúsági fővárosának a felelőse a szervezeten belül, és ők fognak bemutatót tartani Európai Ifjúsági Fővárosáról. Kamerévet asszony, a koordinátorunk, részt vett a főváros kiválasztásának zsűrűjében. Ebből az okból az Európai Ifjúsági Fórumot megkértük, hogy az Európa ifjúsági fővárosának koncepcióját eh, részletesebben mutassa be és magyarázza el, hogy eh, hogyan működnek, és vitassák meg velünk, hogy az Európai Parlament, illetve annak kulturális szakbizottsága ezt a kezdeményezést milyen formában tudja támogatni. Rövid eh, bemutatóra, 10 perc erejéig megadom önöknek a szót, utána pedig kérdések és válaszok következnek. Ki kezdi önök közül? Ön? Parancsoljon. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, a szakbizottságnak, amiért eh, fogadnak meg bennünket, és úgy tűnik, hogy újra eh, örömmel beszélnek velünk, aminek mi is örünk természetesen, és így építhetünk közös dolgokat. Az egyik legfontosabb ö, eh, ö, programból szeretnék beszélni, mert az Európai Ifjúsági Fórum hozott észre, emlékeztetném önöket az Európai eh, Fejlődési Indexre, például és egyéb programjainkra is, amelyek ugyancsak fontosak. Idén májusban ezekről volt szó. A kollégám Rita és én ma be fogjuk önöknek mutatni részletesebben is az Európai Ifjúsági Tőke European Youth Capital programot, ami több mint egy évtizede eh, fiatalok ezrei támogatja abban, hogy közösségükben aktív szerepet vállaljanak Európa szerte. Az európai ifjúsági tőke nem olyan ö, ö, cím, ö, tehát ez, ez több, önök között többeknek ismerős lehet. Mindenesetre ennek a jelentőség az, hogy egy olyan cím ez, amelyet fiatalok adnak, hát fiataloknak, olyan fiatalok, akik önkormányzakkal együtt dolgoznak annak érdekében, hogy a fiatalok saját városokban nagyobb szerepet vállalhassanak. Az Európai Ifjúsági Fórum már tíz éve végzi ezt a programot, pontosabban ugye az European Youth Capital, az Európai Ifjúsági Főváros, vagy Ifjúsági Fiatalok Európai Fővárosa. Nos, az Európai Ifjúsági Fórum feladat tulajdonképpen az, hogy kiválasztja azokat a városokat, akik indulnak a címért, ki megválasztja azt a bizottságot, amely ezt az egész programot szervezi, elbírálja. Ennek során kulcsfontosságú célkitűzéseket határozunk meg, sajnos elfelejtettem kattintani a diákat, elnézést. Tehát az Európai Ifjúsági Főváros Program célja az, hogy a fiatalok részt tudjanak venni saját városaik döntéshozatalában, központi szerepet rakjanak benne, erősítsék a, polgári, a civil társadalmak, a civil szervezetek szerepét, a véleménynyilvánítás szabadságát, és ez kapcsolatot teremt a helyi és az európai dimenziókat tekintve is. Az európai ifjúsági főváros cím minden olyan dimenzióra vonatkozása kiterjed, amelyel a fiatalok foglalkozni akarnak a városaikban. Tulajdonképpen a változás egyik eszköze ez a program. Több mint 130 különböző város jelentkezett már, nyújtott be pályázatot a cím elnyerésére. Ez igen nagy eredmény hiszen azok a városok is elértek valamit, akik egyébként a címet nem nyerték el, hiszen látjuk, hogy maga a pályázat, amit benyújtottak, az mindegyik városban, amely pályázat látható változásokat hozott az adott város életében, hiszen a fiatalok részt vettek a város tervezési folyamataiban, és így tovább. Különböző sikersztorikról számolhatok be, több mint 8000 kezdeményezés, eh, esemény került megtartásra a különböző európai városokban. Olyasmi az, ami valóban eredményeket hozott, valóban változásokat idézett elő. Eh, fiatal önkéntesek számolnak be arról, hogy hogyan eh, vettek részt ezekben a programokban, interjú voltak a fiatalokat, és tulajdonképpen nem csak arra az egy évre van szó, amíg egy-egy ilyen program fut, hiszen ennek eredményeként megváltozott az, ahogy az egész városi vezetés támaszkodik az ott élő fiatalokra. Tulajdonképpen teret teremt ez a program a fiataloknak arra, hogy a városokban nagyobb szerepet vállaljanak, különböző módokon, hiszen nincsen egyetlen modell sem, ami minden városa igaz lenne. A lényeg az az, hogy hogy lehet a fiatalokat bevonni a közös döntéshozatalba, amikor a jövőjük, a városok jövőjéről van szó. A Kulturális Szakbizottság keretén belül muszáj megemlíteni az önkéntes szerepvállalás, és több mint tízezer önkéntes vett részt az elmúlt években a projektekben, ez is meglehetősen nagy szám. Rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg elszántság csatornázódott be ezekben az érdekes, problémákban, érdekes programokban, eh, amelyek arról szólnak, hogy erősítsük a kapcsolatot a helyi, a, a nemzeti és az európai identitás között, erősítsük a sokszínűséget, az integrációt. Romániában például e, e, igyekeztünk együttműködésre koncentrálni a szomszédos országokkal, például Magyarországra, említettem az ifjúsági szervezetek erősítését. Tulajdonképpen ez egy beruházásnak is tekinthető, hiszen több mint 50 millió eurót fektettek be az évek alatt az európai városok ezekbe a projektekbe. És végül, de nem utolsó sorban, amikor a helyi és az európai dimenzió közötti kapcsolatokról beszéltem, akkor ugye azt is ki kell emelni, hogy ez egy nemzetközi találkozási lehetőséget jelent évente, amikor az ifjúsági szervezetek képviselői egész Európából eh, találkoznak, eh, és eh, megbeszélik, hogy mik a kihívások, amelyekkel a fiataloknak szembe kell nézniük. Ez a legutóbbi 2020-as Amieni franciaországi találkozóról szólt, ott, ahol a fenntartható fejlődésről, a nemek közötti egyenlőségről és hasonló fontos témákról beszéltek, erősítve a demokráciát. Ahogy látható, ez a projekt nagyon sokat elért az elmúlt több mint egy évtizedben, de ennél többet is el tudunk érni, és mindig nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit kollégáim elért, elvégeztek, Rita és mások, de ennél sokkal többet is tudunk tenni, hiszen most két kis, két egyszerű kihívással nézünk szemben. Először is, hogy tudjuk az Európai Ifjúsági Főváros cím láthatóságát javítani, erősíteni, amikor ifjúsági fővárosokról beszélünk, akkor mindenki a kultúrára gondol, de hogy lehet ezt az elismerést láthatóbbá tenni? Másrészt ez az ikon itt jól megmutatja, hogy még mit tudunk elérni pénzügyi támogatás szempontjából, hogy a multiplikációs mechanizmust is létrehozzunk, hiszen a program előkészítése előtti évben rendkívül sok munka folyik. Ez nem egy egyéves projekt, olyan projekt ez, ami maradandó változásokat hagy maga után, és hozzájárul ahhoz, hogy változások következzenek be az érintett városokban. Ma azért vagyunk itt, hogy ezt a projektet bemutassuk Önöknek. Köszönet azoknak a képviselőknek, akik meghívtak bennünket. Tehát kérdés, hogy mit tudunk együtt tenni a Kult Szakbizottsággal és az Európai Ifjúsági Tőke program kejtein belül. Nos, tovább tudjuk fejleszteni a partneri kapcsolatokat, potenciális látogatásokat tudunk szervezni, tudjuk, hogy önök az Európai Guterres Főváros program keretein belül ilyen látogatásokat már most is tesznek. Gondolkozhatunk azon, hogy hogy tudnánk a kulturális Szakbizottságot jobban bevonni a városok támogatásákba. Érdemes egyfajta politikai eszköz tárat biztosítani a városoknak. Ebből a szempontból szorosabb együttműködést lehet megvalósítani a Kult Szakbizottság és az európai városok között említhetném a szolidaritási testületet, a Solidarity Court említhetném az egyéb szervezeteket is, amelyeknek az a célja, hogy az Európai Uniós programokat közben vigyék a polgárokhoz. Mi ehhez szeretnénk hozzáadni a fiatalok nagyobb integrációjának a szempontját. Pontosan tudjuk, hogy az Önök Bizottságának stratégiai célkitűzései között nagyon sok rímel a mi szervezetünk célkitűzéseire, és végül nem utolsóban önök mindannyian ö, ö, nagykövetei lehetnek az Európai Ifjúsági Főváros Program, illetve cím ö, képviseletében. Ö, azonban lejárt a 10 percem, és szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, illetve Jelzem, hogy természetesen szívesen eh, állok rendelkezésükre, és gondoljuk át együtt, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat még jobban bevonni az európai városok életébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rögtön föl is eh, meg is adnám a lehetőséget az első kérdések feltételére. A kérdésünk az, hogy mi kulturális szakbizottságként hogyan tudjuk ezt a kiváló kezdeményezést támogatni. Az egyik ilyen aspektus lenne, hogy például a Discover EU program keretében nem csak az európai kulturális fővárosok programot, hanem az Európa ifjúsági fővárosa kezdeményezést is támogatjuk. Így tehát akkor más, más városokban folyó tevékenységekre is rá tudjuk irányítani a fiatalok figyelmét jó lenne, hogyha az ifjúság fővárosa eh, témában is eh, rendszeres eszmecsere lenne. Itt a szakbizottságban bemutatnák a tevékenységüket, az eredményeiket. Vannak olyan projektek, amik is jutnak az eszemben, eh, amelyek tekintetében segítséget tudnánk mi is nyújtani. Úgyhogy most megadnám a kollégáknak a szót, már van két jelentkező hozzászóló, Csajtrova asszony, Kameréfart asszony, Kameréfert asszony, aztán Zsajtova asszony kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a prezentációt is, és azt az elképzelhetetlen elkötelezettséget, amelyet önök mutatnak Európai Ifjúsági Fővárosa tekintetében. A kérdés az, hogy mi mindannyian közösen az Európai Ifjúsági Fővárost hogyan tudjuk eh, ismertebbé tenni, E, és hogyan tudjuk hozzásegíteni ahhoz, hogy olyan e, ismertsége, értéke legyen, mint Európa kulturális fővárosának. Jó lenne, hogyha nem csak e, a kulturális fővárost látogatnák meg az emberek, de hát ehhez szükség van a dolog, dolog népszerűsítésére is. Az első kérdésem az lenne ezért, hogyan érik el jelenleg a fiatalokat? Milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy például különböző ifjúsági szervezeteken keresztül, az önök tagszervezetein keresztül, hogyan tudják elérni a fiatalokat, és vannak -e esetleg azzal kapcsolatban tapasztalataik, hogy évente hány fiatal látogat el az ifjúsági fővárosba, és hogyan vesznek részt az ottani tevékenységekben? Ugyanis, hogyha már tudjuk, hogy mik az eddigi eredmények, az eddigi részvételi arányok, akkor tudunk tovább lépni, és esetleg megpróbálhatjuk kicsikét a médián keresztül is jobban népszerűsíteni ezt a programot. Németországban Például a médiában minden évelején beszámolnak arról, hogy ebben az évben ki lesz Európa kulturális fővárosa. Úgyhogy jó lenne, hogyha az emberek tudatában lennének annak, hogy nem csak európai kulturális fővárosról beszélünk minden évben, hanem az Európának van egy ifjúsági fővárosa is. Jó lenne, hogyha a fiatalok, a fiatal közönséghez szóló médiumok beszámolnának erről a kezdeményezésről is. Például a szakbizottságban bemutatva az önök tevékenységét, hozzásegíthetnénk önöket a nagyobb nyilvánossághoz. És adott esetben a Discover EU programot is adott esetben beépíthetjük az önök tevékenységébe, ez is egy jó kezdeményezés lehetne. Ugyanis azt kell, hogy mondjuk, hogy ha már ezt finanszírozzuk, akkor jó lenne, hogyha ennek kötelező részét eh, képezni, a Discover EU utazás kötelező részét képezni az ifjúsági fővárosba való látogatás is. De hát a kérdés az, hogy önök jelenleg mit tesznek eh, annak érdekében, és aztán ezen felül mi mivel tudnánk segíteni az önök tevékenységét annak érdekében, hogy több fiatalt eh, mozgassunk meg, és indítsunk el az ifjúság fővárosa rendezvényeinek irányába. Most nincsenek olyan sokan a hozzászólók listáján, úgyhogy én azt mondanám, most rögtön adjuk is meg a választ erre a kérdésre, és utána folytatjuk a további kérdésekkel. Thank you very much for the question. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm a támogatást is az Európai um, Ifjúsági Főváros cím kapcsán. Nos, valóban nagyon nagy mértékben támaszkodunk uh, tagszervezeteinkre, óriási szervezet, uh, hálózat vagyunk Európa szerte, a tagjaink is gyakran szervezetek szövetségei, ők is szerveznek különböző európai ifjúsági fővárosokban programokat, ez az egyik módja annak, hogy próbáljuk a fiatalokat elérni. Másrészt felhasználjuk azokat a kommunikációs csatornáinkat is, amelyek rendelkezésünkre állnak szokásos módon, és mindig felkérem különböző szervezet társaink, társszervezeteinktől, ket föl, hogy ők is hírezteljék a programjainkat. Nos, hogy hány fiatal vesz részt ezekben a tevékenységekben, itt elég nehéz konkrét számokat mondani. Ugye több mint tízezer önkéntesünk van a tevékenységekben, ezrével vesznek részt a fiatalok, E, e, ezeknek nagy része önfejlesztés, kapacitásépítés, más tevékenységek, hiszen csak arról szólnak, hogy e, vegyen, érezzék jó magukat a fiatalok, konkrétan fesztivál részvétel révén például, ami tízezreket érinthet, de hogyha a konkrét tevékenységeket nézzük, az újvidéki legutóbbi 2019-es Európai Ficsaki Főváros program keretén belül ezrével szerveztünk programokat, amelyek külföldre is vonzák a fiatalokat. Hogyha megnézik a kiadványainkat, akkor Tesszalonikitől Újvidékig láthatják a, a beszámolóinkat. Hozzájárult mindez az ifjúsági turizmushoz is, hogyha a 2018-as programot nézik meg, ott is igen nagy volt az érdeklődés. Nagyon sok, nagyon nagy tapasztalat volt a helyben lakó fiataloknak is, hogy Európa, er, egész Európából oda érkeztek más fiatalok, és vendégül láthatták őket. Az európai sajtóval is természetesen van kapcsolatunk de nyilván nincs olyan hozzáférésünk ezekhez, mint eh, maguknak a városoknak, és ezt a források is korlátozzák. Sajnos eh, eh, az ifjúsági, Európai Ifjúsági Főváros témája általában nem a legnagyobb érdeklődés kiváltó téma, de ezen dolgozunk. Tulajdonképpen így foglalnám össze jelenlegi tevékenységünket. Mihály Zsajdrova kap szót. Eh, Köszönöm a prezentációjukat. Úgy vélem, hogy valóban mindent elmondtak a tevékenységükről. Nagy a konkurencia, hiszen hét európai kulturális város van, van európai sportfőváros is, aztán vannak olyan városok, amelyek eh, szeretnének különféle címeket megszerezni, tehát nagyon sok az erőfeszítés, és nem tudom, hogy emlékeznek önök Kassa városára, amely az, az ifjúság városa volt, és ez hatalmas rendezvényekkel, eseményekkel járt együtt. Ez tehát nagyon fontos ez a kezdeményezés, számíthatnak támogatásunkra, Egyetértek az elnökünk elképzelésével, miszerint valóban többet kellene tennünk a hálózatépítés területén, és ez tényleg jó eredményeket hozhat. Ez még a jövő zenéje. Ön beszélt a láthatóságra fordított forrásokról is az Erasmus program keretében, illetve az Európai Szolidaritási Testület vonatkozásában. Szerintem szolidaritás és önkéntességi projekteket is ki lehetne fejleszteni, melyek célja az lenne, hogy a fiatalok találkozzanak, és ilyen új programokat lehet a rendelkezésükre bocsájtani. Érdekelne, hogy milyen akadályokkal szembesülnek munkájuk során, mindenféleképpen támogathat, számíthatnak a Kulturális Szakbizottság támogatására. Köszönöm. Ja, bitte. Parancsoljon, ki fog önök közül válaszolni. Köszönöm szépen ennek asszony, köszönet a kérdés asszonynak. A verseny jó. Azért jó, mert különböző témákra tereli a figyelmet, nem akarunk az egyedül szervezet lenni ezen a téren, jó, ha van verseny. Ugyanakkor az Európai Ifjúsági Főváros Program minősége, ugye ez Rotterdamban indult a program, ahol összeültek, hogy hogy tudnánk valami olyasmit szervezni, ami tény, konkrétan a fiatalok részvételére, bevonására koncentrál, és úgy gondolom, hogy a program sikere azt mutatja, hogy Európát eh, más-más módon tudjuk közelebb vinni a polgárokhoz helyben. Önök is említették a különböző programokat, az Erasmus például, és úgy gondolom, hogy különböző módjai vannak annak, hogy a végrehajtás az hogy valósuljon meg. Mindenről az Európai Bizottsággal is tudunk egyeztetni, hogy technikailag hogyan eh, folyik mindez. Például ugye a Discovery Europe kapcsán, eh, amikor fiatalok utaznak, akkor eh, fontos lehet, hogy még az Európai eh, Ifjúsági Fővárosba is tegyenek egy látogatást. Tehát különböző módon, ha már a tényleges megadósításról van szó, különböző módokon tudjuk biztosítani, hogy a különböző programok érintsék egymást, nem önmagában csak arról van szó, hogy az Európai Ifjúsági Főváros címet melyik város nyeri el, hanem arról is, hogy ennek kapcsán a különböző programok hogyan ö, ö, válnak egymás számára és láthatóvá. Ö, amire én törekedtem, az az volt, hogy az elmúlt években, hogy a programot eljutassuk oda, ahol most tartunk, miközben egyre nagyobb a verseny. Kérdés, hogy ezt hogy tudjuk fenntartani a programot, és nyilván egyre jobban kell küzdenünk azért, hogy a médiumok szóbáljanak velünk, más-más a valóság a különböző tagállamokban, és nem minden európai ifjúsági főváros ugyanazt szeretné elérni, és nem mindegyik olyan méretű programokat valósít meg, nem is egyforma méretűek a városok is, hiszen most volt először, hogy egy valódi főváros, az albaniai Tirana nyerte el a címet, ez egészen újszerű tapasztalat volt. Tehát sok kérdés van a kapcsolatban, hogy hogy tudjuk nagyobb városokba is elvenni a e, e, programot, és nem csak, hogy nagyobb városokba, hanem több városhoz. Úgyhogy ezek igen érdekes kérdések, amikről együtt tudunk beszélni az szakbizottsággal is. Köszönöm, elnök asszony. Saját részemről is köszönöm, hogy eljöttek és megtartottak ezt a nagyon érdekes eh, bemutatót. Én magam a fiatalabbakhoz tartozom generációs szempontból, és egyetértek azzal, hogy sokkal többet lehetne tenni, ahogy önök is említették, a fiatalok eh, jobban részt tudnának venni a városok irányításában. Én is azért vállaltam politikai szerepet. De esetleg tudnának-e konkrétabbak lenni ez a kapcsolatban, hogy milyen eh, elképzeléseik vannak az átláthatóság vagy a láthatóság javításával kapcsolatban, hiszen úgy gondolom, hogy sokat tudunk tenni ennek érdekében, hogy elérjük azokat a fiatalokat, akik nem túlságosan elégedettek a politikusokkal e pillanatban. Tehát nyilván szükség lehet a, a, a helyi látogatásokra, hiszen az a lényeg, hogy mi folyik a terepen, mert az, ha az ember különböző politikai szervezetek keretein belül prezentációkat hallgat, az egy dolog, hogyha a terepen megjelenik és ott megnézi, hogy mi a helyzet, az egy egészen más dolog. A fiatalokat nehéz megérteni, még nekem is, a nálam fiatalabbakat, pedig én azért még fiatal vagyok, és úgy gondolom, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen kreatív eszközökkel közelítjük meg őket, hogyan eh, beszélünk, állunk szóba fiatalokkal, és úgy gondolom, hogy ebben eh, szívesen támogatom én is önöket. Eh, és még egy kérdés, hogy a saját tapasztalataikat hogy osztják meg egyéb országokkal, egyéb városokkal, hogyan osztják meg a helyes gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat Európa szerte. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Nos, ami a láthatóságot illeti, és ezért vagyunk itt, úgy gondolom, hogy támogatásra van szükségünk az intézmények részéről. A régiók bizottságával e, a helyi e, önkormányzatok e, szervezeteivel az Európa Tanácson belül és egyéb szervezetekkel, hiszen igyekszünk üzenetet eljutatni a fiatalokhoz különböző országokban, de nekik föl kell, kapcsolat, föl kell venni a kapcsolatot a helyhatóságokkal, önkormányzókkal is, hiszen csak így tudnak együttműködni. Ez a közvetlen együtt végzett munka az, ami a lehetőségeket biztosítja. És végső soron itt valóban van egyfajta vására, vára, verseny a zöld fővárosok programmal, az Európai Kutatás Főváros programmal, és így tovább és valamilyen módon gondoskodnunk kell arról, hogy megkülönböztessük magunkat ezektől a programoktól. Az európai fővárosok maguk is nagykövetei az ügynek, terjesztik a tudást az Európai Ifjúsági Főváros címmel kapcsolatban. Igyekszünk inspirálni a városokat ennek keretén belül is igyekszünk a legjobb gyakorlatokat megosztani. De az európai fővárosoknak van egy eh, hálózata, eh, és minden olyan város, aki korábban elnyerte az Európai Ifjúsági Főváros címet, azok hálózatban egymással továbbra is együttműködnek, és részt vesznek a eh, jövőbeli programok végrehajtásában, megtervezésében általában projekt alapon tevékenykednek, ugyanakkor megosztják a tapasztalatokat is. Azaz van egyfajta intellektuális eredményének a munkának, amelyet megosztanak más városokkal, és ez a hálós, hálózat önmagában is nagyon hasznos, hiszen újabb és újabb városok járják végig azt a folyamatot, amely ahhoz szükséges, hogy egy város európai ifjúsági fővárosa váljon, és ennek kapcsán fejlődjön. Nagyon sok történetet eh, hallottunk, és elolvassuk nyilván a, a, a jelenkezéseket is, és nagyon sokszor a fiatalok azt mondják, hogy ö, eh, találkoztunk fiatalokkal itt és itt, akik ilyen és ilyen módon részt vettek ebben a programban, és ezért gondoltuk, hogy mi is részt veszünk benne. Tehát a fiatalok egymás közé is megosztják ezeket az információkat. Thank you, thank you. Köszönöm szépen! konkrétabban is feltett a kérdéseket, és eh, ezzel kapcsolatban válaszolnék, hogy mi lenne például, hogy az Európai Parlament kapcsolatartó irodai irodai e, e, információt terjesztenének a saját országunkban a megfelelő nyelveken az Európai Fősegi Főváros, Főváros programmal kapcsolatban. E, ez egy jó ötlet lenne például, ez konkrét ötlet. Madame Yenbu. Merci, Madame Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom a köszönet nyilvánításokhoz kollégáim részéről. Az a szerencsém volt, hogy el tudtam látogatni eh, január 7-én a fórum meghívására önökhöz, és ez lehetővé tette, hogy a helyszínen megszemléljem a kezdeményezéseket, voltak szemináriumok, találkoztam fiatalokkal, akik dolgoztak például a kultúra, az oktatás, a társadalmi igazságosság, társadalom körein. Bitó kollégám a fenntarthatósággal kapcsolatos szemináriumon volt. Körbeültünk tehát, bemutatta mindenki a javaslatát, és mi az európai nézőpontot jelenítettük meg, hogy mi végrehajtható helyi szinten vagy európai szinten, hogyha például Franciaországra irányuló javaslatok merültek fel. Ez tehát a kedvező szempont. Nagyon sok fiatal volt ott, tele voltak a szemináriumok, nem is volt elég hely. Aztán voltak válaszreakciók a munkákra, amelyek lezajlottak a nap folyamán. A fiatalok nagyon örültek, hogy európai parlamenti képviselőkkel találkozhattak, köszönetet mondtak nekünk, tehát ez egy láthatósági dolog is, hogy elutazunk az adott helyre, aztán vannak tweetek, vannak különféle visszajelzések, szociális az interneten is erről, és aztán persze egyéni találkozókra is sort lehet keríteni, az év során ezen is el kell gondolkodnunk. Aztán a második dolog, ami szerintem némileg kedvezőtlen volt, az az volt, hogy mindig ugyanazok a fiatalok vannak jelen ezen rendezvényeken, és sokan, akik, akik kicsit távolabb vannak ezektől a témáktól, ők nem kapnak lehetőséget. Itt talán valamilyen eszközt kellene találni, hogy hogyan lehet elérni ezeket a fiatalokat, akik hátrányos helyzetűek, akik hátrányos körülmények között élnek, rossz lakhatási körülmények között, akik nem érdeklődnek, nem mutatnak érdeklődést ezen kérdések iránt, hát hozzájuk nem is ér el ez a képzés. Talán esetleg szakközépiskolákban is lehetne ilyenfajta tevékenységeket folytatni, hát az Erasmus vagy az Európa kulturális fővárosat biztos nem éri el őket. Tehát igazából ez lenne egy igazi munka, egy igazi feladat, hogy ezen fiatalokat is elérjük, akiknek nagyon sok mondani valójuk lenne, különösen a szociális kérdésekről. Nem tudom, hogy önök is érzékelték ezt a problémát, ezt a feladatot, és vannak-e megoldások, hogy hogyan lehetne elérni ezeket a fiatalokat. Talán a különféle oktatási intézményekkel lehetne együttműködni, talán ezt önök már végzik ezt a tevékenységet, hogy esetleg ezek az intézmények segítenének, ugye most amilyenben lesz ez a rendezvény. Tehát ez nagyon sok kérdés, amit felmerül a programunk körül is. Köszönöm. Um, thank you very much for the question. Köszönöm a kérdést. Most azzal kezdeném, hogy rámutatnék, hogy a különböző európai ifjúsági programok más-más módon ragadják meg a programokat, és nagyon izgalmas példákat tudunk hozni. Gyakran olyan fiatalokra koncentrálnak, akiket nem tudunk egyébként megközelíteni. A, a Kaskai esetében például ez egy olyan példa volt, az volt a cél itt, hogy kapcsolatot teremtsünk azok között, akik sajnos Portugálról nem tudok elég jó, nem tudom ezeket a számokat jól kiejteni, de a lényeg az, hogy, hogy a városi központ, város központokban élő fiatalokat ö, ö, hozták össze a program keretében a ö, nagyon a távolos régiókban élő ö, ö, vidéki fiatalokkal, és ez nagyon nagy ö, fontosságú programot olyanokkal találkoztam, akik előtte nem voltak aktívak, és végül emiatt az Európai Ifjúsági Főváros eh, program miatt eh, eh, váltak aktívvá, itt tanulták meg azt, hogy tudják kihasználni a szociális munkások, az ifjúsági központok által nyújtott szolgáltatásokat, és a városi fiatalok is megtanulták, hogy hogy lehet kimozdulni a városból és szélesíteni a tevékenységeket. Tehát nagyon sok példa van arra, hogy ezt a fajta szakadékot a fiatalok között valamilyen módon tudjuk csökkenteni. A pályázati program több lépésből áll, a városok benyújtják a pályázatokat, a zsűri ezt elbírálja, a szakértők értékelik, és végül nagyon fontos számunkra az az aspektus, hogy mennyire integráló szellemi a pályázat, mennyire igyekszik nyitott lenni, és sokszínű a helyben élő fiatalok minden csoportja felé, és minél több fiatalt elérni azokat a fiatalokat is, akik általában nem vesznek részt ilyen programokban. Mert úgy gondoljuk, az Európai Ifjúsági Főváros cím nem e, e, e, arról szó, hogy Európában egy adott városban a fiatalok részt vegyenek ebben, hanem lehetővé szeretnénk tenni számukra, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel tudnak elérni fiatalokat, akik nem föltétlenül a nyilvánvalóbb Nyilván nincs olyan megoldás, ami mindenre jó. Ha lenne egy ilyen avasszalonna megoldás, akkor ez azért talán Nobel-díjat is kapnánk. Nincs ilyen. Ezért az, arra, arra kérik az Európai Ifjúsági Fővárosokat, hogy olyan ö, ö, csoportokra koncentráljanak, akik ö, adott esetben szakközépiskolába, szakmunkás kép, képzőintézményekbe, járnak, kevésbé aktívak, nem nagyon vesznek részt közösségi tevékenységekben. És persze ez mindig egy folyamatban lévő dolog, mindig egy munkafolyamat. Köszönöm, ha megengedi, hogy reagáljak arra, amit a képviselőasszony mondott. A befogadás valóban nagy kihívást jelent Persze az Erasmus Plus célja is ez a jövőben. A bizottság bemutatta rendelt javaslatát az Erasmus Plus-ra vonatkozóan a 2020 utáni időszakra, és a legsérülőkenyebb fiatalok csoportjainak elérésére a legjobb helyszínek az informális ö, oktatás helyszínei. Itt egy rendkívüli európai tanács ülésen kell emlékeztetni majd a megfelelő forrásokra, az Erasmus Plus-ra, kapcsolatosan, hiszen az Európai ö, Ifjúsági Kultás Fővárost, illetően ugye itt ö, nem mi adunk rengeteg pénzt, hanem az önkormányzatok, a városok saját ö, zsebükből, például 7 millió euró volt ez az elmúlt évben, és itt a városokban zajlik ez a munka különféle szinteken. Ezt tehát mindenképpen szem előtt kell tartani. Aztán az, hogy hogyan lehet előrelépni ezen kérdéssel kapcsolatosan? Hát a helyszínen kell az ifjúsági szervezeteket támogatni, az egyesületeket, ez teszi lehetővé, hogy ezen kihívást jobban meg tudjuk oldani. Mióta az Európai Ifjúsági Fórumban dolgozom, nagyon ö, érdekes azt látni, hogy milyen rendkívüli munkát végeznek ezek a hátrányos helyzetű fiatalok, ö, akiknek a döntéshozatali struktúrákban is megadtuk a helyet. És hát a láthatósággal kapcsolatban ugye nekünk egyfajta nagy követként kell működnünk, és el kell látogatnunk az adott helyszínekre. Három éve minden egyes rendezvény nyitón voltak állam és kormányfők is, akik felszólaltak az ilyen nyitó rendezvényeken, és ez hatalmas láthatóságot biztosított, akár Portugáliában, Szerbiában, Franciaországban, vagy más helyszíneken az elmúlt időszakban ezen rendezvényeknek. Tehát itt a kollégáikat is arra ösztönözném, hogy jöjjenek el a jövőben, és tegyék ugyanezt. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, Zsajdrova asszony. Kérdésem nincsen, csak pontosítani szeretnék eh, eh, hibáztam, mert Kassát említettem, mint ifjú, Európai Ifjúsági Fővárost. Kassa, Kosice, eh, ugye Szlovákia keleti részén található, amely európai önkéntes főváros volt 2019-ben és emiatt összekevertem a két programot, elnézést, és minden esetre nagyon sok szerencsét kívánok a munkájukhoz. Szemedó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a prezentációt is. El kell, hogy mondjam, korábbi televíziós újságíróként csodálkozom azon, hogy a médiához való hozzáférés, a médiában való megjelenés az ennyire nehézkes. Hiszen, hogyha ez a projekt ez eredményeket produkál, az már önmagában hírértékű, önmagában egy beszámolóra érdemes, de úgy gondolom, és úgy gondolom erről önök is szóltak, jó lenne bevonni fiatal politikusokat is a folyamatba. Nem tudom például, van-e esetleg valamifajta fókusza ennek a hétnek, ahol be lehet mutatni, hogy milyen szerepet játszik a város életében a fiatalság, ez adott esetben a média feladatát is leegyszerűsíteni. Tehát nem tudom, hogy egy ilyet terveztek-e már, vagy sem. Én most kicsikét csalódott vagyok, hogy Luxemburg még nem szerepel a jelöltek között de azt látom, hogy Portugália már kétszer is eh, adta Európa ifjúsági fővárosát. Két városról van szó, ez kitűnő. Én azt szeretném tudni, hogy a portugáliai ifjúsági szervezetek, illetve a helyi önkormányzatok eh, mit tennének máshogy, min javítanának, hiszen kétszer már megszervezhették ezt a mm, ifjúsági fővárost. Hogyan tudnánk jobban támogatni a fiatalokat? Köszönöm szépen. Uh, so I can start and then maybe my colleague later. Elkezdem, és aztán a kollégám kiegészíti. Nos, a láthatósággal kapcsolatban ezt említettük a beadásban is, az európai eh, európai ifjúsági fővárosok eh, program keretén belül rendszeresen körbe látogatjuk ezeket a városokat. Eh, és meghívjuk a médiumokat is, azonban valami oknál fogva mindig kihívásnak minős bizonyul ez. Tehát, hogyha van elképzelésük és ötletük arra, hogy a sajtot hogy lehet meghívni, oda csalogatni, akkor nagyon szívesen beszélnénk erről a mai ülés után. A Portugáliát illetően nagyon örülünk annak, hogy két város is jelentkezett ugyanabból az országból, de Romániából is jelentkeznek két város is. Portugália esetében az a helyzet, hogy a mi kultúránk annak része az, hogy a fiatalok együttműködnek az önkormányzatokkal és a politikusokkal, talán azért, mert süt a nap és jó az étel, ki tudja. Minden esetre az ifjúságpolitikában nagyon régóta aktívak vagyunk. Portugália az egyik olyan ország, ah, ahol az ifjúsági jogokra nagyon nagy hangsúlyt helyeznek. Ez a portugál mentalitásnak a része, a politikusoknak és a fiataloknak együtt kell dolgozniuk. Ráadásul Portugáliában van egyfajta mintázat is ezzel kapcsolatban. A fiatal politikusok általában a helyi ifjúsági szervezetekben való munkavállalás révén emelkednek ki és válnak országos politikusokká. Ez a portugál politikai életnek a része. is van például az ifjúsági részleg a legnagyobb. Jelen pillanatban 30 fiatal dolgozik az önkormányzatnál kimondottan ifjúsági ügyeten Nyilván Prágában ugyanaz a helyzet, Prága is bajnoka a fiatalok szerepvállalásának országos szinten, számtalan projektet, tevékenységet, eseményt szerveznek a helyi hatóságok támogatásával. Tehát úgy gondolom, hogy ezek jó példák Portugáliából. Utolsó kérdésként pedig én tennék fel egy kérdést, nincsen további hozzászólási kívánság. Én láttam az Európai Ifjúsági Fővárosért beadott pályázatban már az elkötelezettségüket, de a kérdés az, hogy ténylegesen javult-e a fiatalok helyzete a városokban, hol látják önök, vagy látják-e önök, hogy hány tevékenységre, hány programra kerül sor egy-egy ilyen rendezvény alkalmával. Természetesen amikor maga a rendezvény erre sor kerül, akkor nyilván az eseményeknek a száma növekszik, de összességében utána növekszik-e a különböző események, programok száma az ifjúsági fővárosban? Látszik egy látszik a városokban élő fiatalok számára a helyzetnek egy markáns javulása, vagy hol lehetne még tovább dolgozni a helyzet javításán? Um, so it's a... Nagyon jó kérdés, ezt köszönöm. Nagyon fontos is számunkra amikor a városok pályázatot nyújtanak be, akkor nagyon konkrétan azt kérjük őket a személyes találkozások esetén is, hogy mi lesz a hosszú távú hatása ennek a programnak. Hiszen <clears throat> úgy látjuk, hogy az Európai Ifjúsági Főváros cím elnyerése igazándiból a kezdőpont, és a változásra nem egy év alatt kerül sor. Olyan ösztönző ez, hogy aminek az a célja, hogy a program lezárását követően is ebben a szellemben dolgozzanak tovább, és természetesen a tevékenységek száma az program és a cím elnyerése után lecsökken értelmszerűen, azonban olyan struktúrák jönnek közben létre, amelyek megmaradnak, hiszen minden európai ifjúsági fővárosban, ahogy ezt említettem is a prezentációban, a városoknak olyan struktúrákat kell létrehozniuk, amelyeken az ifjús, keresztül az ifjúságok ifjúsági szereplők, a fiatalok egyenrangú félként tudnak részt venni a helyi közösség életében, és néha egészen eltérőek lehetnek a megközelítések, van, aki a kapacitás bővítése épp fókuszál, van, aki a nemzetközi támogatások, pályázatok népszerűsítésére, elérésére más-más megközelítések vannak, de minden egyes városban, amely elnyerte az Európai Ifjúsági Fővárosi címet, ott valami olyan szervezet struktúra alakul ki, amely hosszú távon hat. És természetesen az ifjúsági fővárosok hálózatát is említettem, amelynek ugyancsak vannak tevékenységei a legérdekesebbek, például az ifjúsággal, a fiatalokkal kapcsolatos részvételi költségvetési folyamat, amely nem újdonság, de közvetlenül a fiataloknak segít abban, hogy segítsenek dönteni, hogy a helyi önkormányzati költségvetések bizonyos része milyen célokra kerüljenek felhasználásra, és sok helyen a fiatalok részt vehetnek ebben a döntéshozatalban. Nagyon sok városban ifjúsági tereket is létrehoztunk, hiszen ezekben a városokban a fiatalok gyakran a fiatalok és a város gyakran egyeztetnek arra, hogy a fiataloknak mire lenne szükségük, és nagyon gyakran azt mondják, hogy egy ifjúsági teret, életteret, kulturális teret kellene létrehozni. A fiatalok aktivistákká válnak, megjelennek az európai munkaerőpiacon politikussá válnak, ahogy eh, Portugáliában ezt láttuk. Eh, de természetesen a kihívások továbbra is megmaradnak, hiszen a rendelkezésre álló finanszírozás csökken, miután véget ér az adott Európai Ifjúsági Fővárosi eh, címe kapcsolatos egyéves program, de reméljük, hogy ezzel együtt ez ösztönző lesz arra, hogy az adott évben Eh, évet követően is folytassák a programokat. Zárásképpen pedig Florencia van der Hout asszonynak adná meg a szót, aki a bizottság képviseletében tesz nyilatkozatot. Köszönöm, Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm a felszólalóknak ezt a nagyon érdekes beszámolót és eh, vitát. Úgy gondolom, hogy nagyon pontos illusztrációja ez annak, hogy milyen sok ember részt tud venni egy programban, amit jó megszerveznek, és úgy gondolom, hogy tényleg jó ötlet eh, a programnak a láthatóságát eh, fokozni. Van mit megmutatniuk, és nagyon szívesen hozzájárok ehhez. Eh, szeretnék segíteni emelni a lécet. A hálózatépítés lehetővé tétele a eszmecserék azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent Európa mindezt helyi szinten megcsinálni, hogyan tudunk tevékenységeket szervezni, eseményeket szervezni a fiataloknak, hogy látogatást tegyenek egymás városaiban, esetleg esetleg meg lehetne szervezni azt, hogy a különböző programok tudjanak egymásról, és a, a fiatalok ellátogathassanak egymás programjaira, önkéntességi programokban részt és így tovább. Az politikával kapcsolatban támogatjuk azt, hogy Európát megjelenítsük a helyi szinten. Az Erasmus Plus programban ma van egy olyan partneri kapcsolat, amelynek az a címe, hogy Europe Goes Local – Európa megjelenik helyben, és ennek kapcsán igyekszünk a szakértelmet megosztani ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehet a helyben a részvételt javítani, és részt bevonni őket egészen az európai szintű döntéshozatalba. döntéshozatalba. Az egyik elképzelésünk az, hogy az ifjúsági részvételi projektet létrehozzuk és segítjük ezen kívül szolidaritási projekteket hoznák létre a szolidaritási testület Solidarity részeként. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy az európai eszméket megismerjék, átgondolják, hogy hogy lehet azokat helyben képviselni. Ez hasonló ahhoz, amit az európai ifjúsági fővárosok próbálnak vagy program keretében önök próbálnak elérni, úgyhogy örömmel várom az is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, önöknek is szeretnék köszönetet mondani. Egyrészt az elkötelezettségükért, amit az Európai Ifjúsági Fővárosságával kapcsolatban mutatnak, de összességében, összességében az ifjúsági fórummal kapcsolatban mutatott elkötelezettségükért is. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés a fiatalok számára. Köszönöm szépen, hogy vették az időt, és ellátogattak hozzánk, és már előre várom a további együttműködést az ifjúsági fórummal, nem csak az Európa ifjúsági fővárosa projekt keretében, hanem egyéb területeken is. Most röviden megszakítjuk az ülést, és félkor folytatjuk a biztos asszonyjal. Dear colleagues, I would like to beg you... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, és eh, fejezzék be a magánbeszélgetéseket. A biztos már itt van körünkben, és azok, akik nem szeretnének itt maradni, hanem továbbra is magánbeszélgetéseket szeretnének folytatni, kérem, hagyják el a termet. hogy eh, eh, Maria Gabriellel eh, folytatjuk a párbeszédet. Kedves kollégák, öröm számomra, hogy hivatalosan először köszönhetem Maria Gabrielt hivatalos funkciójában itt a szakbizottságban, amikor a struktúrált párbeszédet folytatjuk az Európai Unió prioritásairól. Van egy rendszeres párbeszédünk a koordinátorok között is, és Maria Gabriel már egy ideje kapcsolatban áll velünk. Ez természetesen a koordinátorokkal folytatott megbeszélés a hivatalos kapcsolatfelvételt nem helyettesíti, ezért szeretettel üdvözlöm itt a Kulturális Szakbizottságban és a portfóliója, portfóliójával kapcsolatban végzett munkához sok sikert kívánok. Önnek különösen a szakbizottságunkkal való együttműködésben az önnek von der Leyen bizottsági elnök asszony által adott portfólió rendkívül széles, ez a szinergiákat eh, és hitakat kíván építeni a kultúra és az oktatás területén. Nagyon örülünk annak, hogy von der Leyen asszony eh, önnek adta ezt a portfóliót, és illetőleg külön portfóliót adott ennek a területnek, és ezáltal a nyilvánosság számára is világosítette fontosságát, hiszen a kultúra Európa számára nagyon fontos, az európai e, együvé tartozás, összetartozás érzése szempontjából, az európai versenyképesség szempontjából fontosabb, mint bármikor máskor korábban hiszen fontos, hogy új impulzusok érjék a technikai innovációt. Érdeklődéssel várjuk, hogy hogyan kívánja ezeket a kihívásokat kezelni a hivatali ideje alatt, és utána megadjuk a szót a tagoknak is, hogy kérdéseket tegyek, tegyenek föl. A hozzászólók számától függően a kérdésekre azonnal választ is várnánk, így oda-vissza a kérdés-válaszkör alakulna ki és reméljük, hogy néhány szót mond a Távú pénzügyi kerettel kapcsolatos aktuális helyzettel kapcsolatban is. Ez ma reggel már röviden téma volt itt a körünkben. Érdekes lenne önöntől is hallani, hogy hogyan gondolkodik ebben a témában a bizottság. Köszönöm, elnök asszony, kedves Szabin, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy itt lehetek az önök körében, ahogyan az elnök asszony emlékeztetett erre. Kutatás, innovációs kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosként az első ilyen alkalom. Nagyon örülök, hogy továbbra is szorosan együttműködhetem majd önökkel a mandátumom során. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy Európa most új, ambiciózusabb célokat fogalmaz meg az oktatás és a kultúra területén hogy az együttműködésünket magasabb szintre emeljük. Vajon kérdés az, hogy a szükséges forrásokkal is rendelkezünk -e majd ezen ambíciók megvalósításához, és itt az, az elnökasszonyhoz fordulok, hogy szeretném tisztázni az álláspontomat, és gratulálnék az Európai Parlament világos érvekkel alátámasztott álláspontjához, és azon vízióhoz, mely szerint az Euró Európa továbbra is kult szerepet kell, hogy játszon ezen területeken. Ami engem illet, most bizonyos témákról szeretnék szólni. A mai beszédemet előkészítvén jutott eszembe, hogy 15 olyan témám lenne, amikkel kapcsolatosan rövid bejelentéseim lennének. Majd a vita során ezekre visszatérek, de most a nagy sarokkövekről szólnék. Az első ilyen az európai oktatási térség. 2025-re irányoztuk elő ennek a megteremtését, és csapatommal együtt egy közleményt fogok bemutatni szeptemberben, jelenleg felhívással élek a parlament irányába is, hogy legyenek önök is aktívak. Egy nagy nyilvános konzultáció kezdődik. Az önök elképzelései nagyon értékesek számunkra, hiszen Fontos az európai képzésben lebontani az akadályokat, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést megkönnyíteni, mindenféleképpen fontos az oktatási rendszerek közötti könnyű váltás az egyes országok között, és hosszabb távon pedig a, az oktatási kultúrán is változtatni kell, hiszen élethosszig tartó tanulásról beszélünk most már szeptemberben, tehát bemutatunk majd egy közleményt, javaslatokkal érünk új cselekvések tekintetében, és szeretnénk egy új együttműködési keretet is bemutatni a tagállamokkal az oktatás és képzés területén. Ahogyan tudják, a jelenlegi keret az IT 2020 ebben az évben jár le. Az Európai Oktatási Térség szempontjából nagyon fontos, hogy ne téveszünk elől, szem elől egy másik kommunikációt. Júniusban kerül erre sor, az Európai Kutatási Térség a tárgya ennek. Fontos, hogy a e két munka párhuzamosan folyik. hogy ne utána jöjjünk rá, hogy vannak következetlenségek, ez azt jelenteni, hogy elhibáztuk a lehetőséget, és nem tudtunk egy koherensebb vagy hatékonyabb keretet kialakítani. Az Európai Oktatási Térség keretében nyilvánvaló az, hogy az európai egyetemek az egyik zászlós hajó kezdeményezést jelentik. A jövő egyetemeit kell kialakítanunk, mindannyian tudjuk, hogy a felsőoktatási intézményekre nagyon nehéz feladat járul, hogy a magas szintű szükséges ismeretekkel ellássák a fiatalokat, azért is, hogy megtalálják helyüket a társadalomban, a munkaerőpiacon, amely oly gyorsan változik korunkban. Nagyon fontos a befogadó és magas minőségű oktatás ezen kihívások kezeléséhez, és hogy megjöjjenek, a, a megfelelő képességek az állampolgári ismeretek esetében, és mindez egyenlő igazságosabbá váljék. Nagyon fontos munkát már elvégeztünk az oktatáshoz való hozzáférés egyenlősége tekintetében, és most az iskolai eredmények javításán dolgozunk. Hogy ez valósággá váljon, figyelembe kell vennünk három kihívást valamennyi fiatalnak lehetőséget kell adni alapképességeik fejlesztésére, minimalizálni kell az iskola elhagyók számát, akiknek nincsen még középfokú végzettségük sem, és természetesen fontos a diákok jóléte is az iskolában. Van még egy másik nagy kezdeményezésünk, amely célja, hogy valamennyi diák elérjen egy bizonyos szintet az alapképességek, készségek területén, hiszen a kreativitás, kreativitás és a digitális területre más kezdeményezéseink irányulnak. Itt tehát egyfajta alap oktatási garanciát szeretnénk ki alakítani. Én inkább elkerülném a garancia szót, hiszen már létezik az ifjúsági garancia kezdeményezés. A 2020-as év második fél évében egy nyilvános konzultációt fogunk indítani ezen témakörben, és örömmel fogadjuk az önök elképzeléseit is. Az európai oktatási térség mindenképpen innovatív és befogadó kell, hogy legyen, de hát ehhez mindenképpen szenvedélyes, magasan képzett, motivált tanárokra van szükség, tanítókra, és én nagyon sokat dolgoztam a tagállamokkal és a parlamenttel azon, hogy többet érjünk el a pedagógusok tekintetében. Ott van az Erasmus Plus, van a Teachers Academy. Ez a téma nagyon-nagyon fontos számomra, és szeretném, hogyha a lehető legtöbb pedagógus ezt az ambíciót megvalósítaná az oktatásban. Aztán néhány szó a digitális ö, oktatásról. Önök előtt vállaltam azt a kötelezettséget, hogy a jelenlegi digitális oktatási cselekvési tervet aktualizáljam az évem, a mandátum első évének végéig. Júniusban kerül erre sor. A csapatommal beindítattuk a munkát. Az én elképzelésem az volt, hogy folytatom azon kezdeményezéseket, amelyek megmutatták, hogy sikeresek, és itt a European Code Weekről beszélek, a Safer Internet for EU, EU kezdeményezésről, amely tagadhatatlan siker, de más fellépésekre is szükség van, amelyek célzottak, amelyek több szemét elérnek, és érdekelne e tekintetben az önök véleménye, javaslatai. Ami engem illet, van egy kezdeményezés, amit várok, az AI Funkers lenne ez. Most közített a bizottság a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fehér könyvét. Hát ez tudjuk, hogy újra termelheti a megkülönböztetést, a közhelyeket, és nagyon jól tudják önök, hogy számomra a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos. Aztán az innováció és technológiák tekintetében ugye nagyon jól tudjuk, hogy mennyire előre haladott a parlament a munkában, és köszönöm az első kedvező visszajelzéseket. Most más kívásokkal szembesülünk. Egyrésztről el kell kerülnünk a hibákat ugye átláthatóságra van szükség az új résztvevőkkel szemben is, és szinergiát kell kialakítani más eszközökkel, amelyek a Horizont Európ keretében léteznek 2022-ben. A kulturális iparágakkal kapcsolatosan új kezdeményezést indítunk, és itt szinergia áll fenn a Horizon Europe második pillérével, az EIT szinergiát alkot az Európai Innovációs Tanácssal is. Itt arra van szükség, hogy ott lehessen beruházni, ahol nagyon magas a kockázat, és így a startupok felgyorsíthatják a tevékenységüket. Azt hiszem, hogy ezt a munkát el kell végezni, hogy az érintettek könnyebben jussanak finanszírozáshoz azok, akik valóban bebizonyították, hogy jelent, rendelkeznek a megfelelő potenciállal. Aztán a fiatalok. Ez nagyon fontos tárgykör számomra. Most van egy új ifjúsági stratégia a 2019-27-es időszakra. Amit most tenni akarunk, az az, hogy az év végéig meg nézzük egy tanulmány keretében az eredményeket az önkéntes diákmobilitás eredményeit illetően, és meg kell nézni, hogy mi akadályozza a mobilitást és a szolidaritási tevékenységeket határokon átnyúló módon. Létrehoztunk egy szakértői csoportot is egy tárgyban, és nyilvános konzultációt indítunk, hogy a legtöbb véleményt begyűjtsük. Az az elképzelésünk, hogy egy új ajánlást fogalmazunk meg a tanács felé, hogy egy új politikai keretet alakítsunk ki. Az önkéntesség a határokon átnyúló szolidaritási tevékenységek vonatkozásában beleértve a stázsokat és a foglalkoztatást. Aztán a Youth Coordinator kezdeményezést is beindítjuk. Dolgozom a csapatommal, hogy meg kiválasszuk a megfelelő jelölteket annak érdekében, hogy egyfajta személyes arcot adjunk ennek a funkciónak, és egy telefonszám is legyen, amit az európai fiatalok majd felhívhatnak. Aztán néhány kiegészítő témáról szólnék még. Sport nem szerepel a tárcám címében, de nyilvánvaló, hogy továbbra is szeretnék dolgozni ezen a területen. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos a közegészségügy, javítása, vagy akár a nemzedékek vagy nyelvek közötti kapcsolatok is. Objektív Awards kezdeményezés is nagyon fontos, amely egyfajta nemzedékeken átnyúló kezdeményezés a sport területén. Több tevékenységünk is lesz ezen a területen, és az is érdekelne, hogy hogyan jöhetne létre több ö, együttműködés az innováció és a sport területei között. Itt mindenféleképpen a kulturális örökséghez kapcsolódó ö, szálakat, kapcsolatokat is meg kell vizsgálni, és fel kell deríteni ezt a területet, megvizsgálva, hogy meddig tudunk előrelépni. A Sport Intergroup újra megkezdte a munkáját itt a parlamentben, és szeretnék a két társ elnöknek gratulálni ehhez, ami a kultúrát és a kulturális örökséget illeti. Ez nagyon fontos téma számomra. Mindig szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Kulturális Örökség Európai évét illetően most van egy új kulturális agendánk, és mindennek mi nyomon követésére van szükség. Az Európai Kulturális Örökség Fórumját beindítottuk, ezt bemutatom a parlamentnek. Októberben volt egy ülésünk, és júniusban lesz egy újabb, de rendszeresebb nyomon követésre lenne szükség. Szerintem együtt kellene elgondolkodnunk ezen, hogy hogyan fog kinézni ez a nyomonkövetés. Fontos ez, mert a kultúrás örökség cselekvésben kezdeményezést indítottuk. A helyi regionális önkormányzatok képviselőivel a kultúrás örökség megőrzésé munkálkodunk, és itt szeretném felhívni a figyelmet az Iportunus kezdeményezésre. Ez a művészeket célozza meg, a művészek mobilitását volt itt egy kísérleti projekt, az eredmények azt mutatják, hogy mindenképpen szükség van egy ilyenfajta mechanizmusra a következő időszakban is. És még néhány szó arról, hogy a zene területét is szeretnénk támogatni az ezirányú kezdeményezésünkkel. Persze várom az önök új elképzeléseit, javaslatait hiszen a kultúra közös értékeink területe, fontos, hogy ezt még inkább promotálni tudjuk konkrétabb módon, és mindenki számára hozzáférhetővé téve azt. A hozzáférhetőség továbbra is egy olyan téma, amit nem veszitek szem elől. Aztán még egy utolsó gondolat, a politika területén mindannyian tudjuk, hogy mindennek kihatása van az Európai Unió belső életére is, ugyanakkor fontos az, hogy kifelé is látható váljunk. Hite, hiszek a kulturális diplomáciában, ez külpolitikánk egyik pillére lehet. Tudatában vagyok annak, hogy kevés a forrás, annak is, hogy széttöredezett ez a terület, és hogy valóban jól meg kell választani azokat a témákat, amikkel kapcsolatosan megmutathatjuk kulturális gazdagságunkat, de ez már egy kezdeményezés, az afrikai kulturális fővárosok kezdeményezés, ebben az évben Marrakes lesz ez, és Persze ott van az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés is. Most más kontinensen látjuk ennek megvalósulását. Ez egy nagyon szép példája annak, hogy hogyan lehet kapcsolatokat kialakítani, és ez nem kerül olyan sokba, hiszen itt mindenek előtt emberek közötti kapcsolatokról van szó. Aztán Nyugat-Balkán itt azt hiszem, hogy ez egy olyan régió, amivel kapcsolatosan tovább kell lépni, meg kell mutatni ennek a régiónak, hogy az európai perspektíva nem csupán egy fejezet, amely 7-8 évig tart, és aztán a folyamat végén senki nem érti, hogy mi is ennek a jelentése. Ezt hiszem, hogy többünk érdeke is a Creative Europe vagy az Erasmus Plus program esetében, ugye ez hatból csak két program, tehát az Erasmus Plus esetében fontos az, hogy megmutassuk a nyugat-balkáni régió embereinek, hogy a mobilitás valóban perspektívát kínál az ő országuk vagy régiójuk számára is. Aztán a jövőbeli Erasmus programmal kapcsolatos tárgyalások, vagy a Kreatív Európa programmal kapcsolatos tárgyalások. Még egyszer szeretném kifejezni tiszteletadásomat az Európai Parlament álláspontját illetően, Számos technikai téma van itt, ugyanakkor még most csak a tanács ülése előtt állunk, ahol a költségvetési kérdéseket nagyon szorosan nyomon fogjuk majd követni. Fontos az, hogy egységes hangon szóljunk, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi javaslat csalódást keltő, ez egyáltalán nem teszi lehetővé számunkra, hogy hitelesek legyünk, amikor a befogadásra irányuló felhívásainkat fogalmazzuk meg, vagy azt, hogy közel vagyunk a polgárokhoz, a mindennapi életükhöz. Ezek a programok, amiket elindítottunk, pontosan ezt teszik, tehát ez a javaslat teljes mértékben elfogadhatatlan számunkra, ez nem felel meg ambícióinknak, de mindenek előtt olyan javaslat ez, amely egyáltalán nem teszi lehetővé számunkra, európaiak számára, hogy ezt ezeket a programokat megvalósítsuk. A hagyományos programok persze fontosak, de innováció, beruházások nélkül az ifjúságban, a mobilitásba, hogy létrejön az európai oktatási térség, vagy a jövő egyetemei. Nos, ezen programok nélkül soha nem tudjuk kezelni a kihívásokat, sem a demográfiai, sem a klímaváltozáshoz kapcsolódó, sem a digitalizációhoz kapcsolódó kihívást. Ha ezeket nem Ezeket az oktatások, a készségek, a kultúra nélkül nem tudjuk kezelni mert a társadalom csak akkor tudja kezelni ezeket a kívásokat, hogyha az értékeket, az emberi lény tiszteletben tartjuk. Az innováció tehát nagyon fontos a korszerűsítés ö, ö, tekintetében. Nos, elnök asszony, itt ö, meg is állok, kicsit hosszabban szóltam, mint ami elő volt irányozva. Köszönöm, hogy lehetőséget adott erre, és most várom észrevételeiket, megjegyzéseiket, elképzeléseiket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Hál' Istennek nem léptük túl az edő, időkeretet, mert nagyon-nagyon sok érdekes téma van. Ez egy hatalmas virágcsokor különböző szempontokból, amelyet a szakbizottságunknak a portfóliója lefed, és nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy a parlamentnek a követelései mögé beáll, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament is egy hangon szóljon. Ursula von der Leyen a hivatalba lépésekor tartott beszédében üdvözölte a parlamentnek a költségvetéssel kapcsolatos követeléseit. Úgy gondolom, hogy itt nagyon nagy munka áll még előttünk. A tagállamokat meg kell valahogy győznünk arról, hogy ne egy, egyfajta ilyen mínuszos költségvetést fogadjanak el ezen a területen, úgyhogy folytattunk el itt a vitát, és még továbbra is az a feladatunk, hogy végül az értelmet, az észszerűséget eh, segítsük győzelemre a végén, ami a programokat, különösen a kulturális és oktatási területen, illetőleg a kutatási területen is a Horizon programra gondolok itt, hiszen itt hatalmas forrás eh, csökkentéseket irányoztak elé. Ez minden új kezdeményezést veszélyeztet, hiszen az új kezdeményezéseknek pénzre van szüksége, már pedig abból van a legkevesebb, és ez kevésbé célra vezető, hogyha a jelenlegi más strukturális alulfinanszírozottság mellett tovább csökkentjük a forrásokat. Ezért is örülök, hogy ilyen világos állásfoglalást kaptam öntől, hogy ezen a területen a programok megfelelő erősítése érdekében együtt tudunk működni. Úgy gondolom, hogy akkor pingpong rendszerben, oda-vissza kérdés-válasz rendszerben megadhatnám először is a koordinátoroknak, a szót elsőként is Mihály Zsojdrovának. Euh, köszönöm, nagyon köszönöm ezt az eszmecserét, ezt a párbeszédet önnel. Biztos asszony, nagyon sok témát említett nagyon széles körül mindez. Engedje meg, hogy talán inkább az aktuális dolgokra összpontosítsak. Az Erasmus, illetve a Kreatív Európa programok valamint az Európai Szolidaritási Testület rendeleteiről van szó. Ezek kulcsprogramok számunkra, a kultúra, az oktatás és az ifjúság területeit érintik. Konkrétan fogalmaznék, eléggé csalódott vagyok, hogy nem lépünk előre olyan gyorsan, mint ahogyan mi ezt kívánatosnak tartanánk. És szeretném elmondani, hogy fel kell gyorsítani a jogalkotási eljárást. Az előrelépés megrekedt jelenleg, mert nem sikerült egyetértésre jutni az irányítást illetően. Nem ah, azt akarom mondani, hogy nem folytathatjuk, éppen ellenkezőleg szinte a végén vagyunk folyamatnak. Persze ott van még a költségvetés kérdés, ez egy másik kérdés. De itt most az irányítási rendeletekről van szó. A parlament, illetve a tanács hatásköreinek egyensúlyáról természetesen tiszteletben tartjuk a tanács hatásköreit, és szeretnénk részt venni, szeretnénk megosztani a hatásköröket. Nem feltétlenül azt akarom mondani, hogy ellenőrizni, de befolyásolni a politikai döntéseket. A jelentéstevős társjelentéstevők nevében fogalmazom meg azt a kívánalmat, hogy gyorsítsuk fel ezeket a munkákat, és próbálunk hozzájárulni a konszenzus eléréséhez és az egyensúly eléréséhez a hatásköröket illetően. Meg lehet osztani itt a hatásköröket az intézmények között. A költségvetés egy olyan dolog, amit illetően itt jó az egyetértés, ön számíthat a támogatásunkra, számunkra elfogadhatatlan. A tanács elnökének javaslata, Charles Michel javaslata a tekintetben, hogy csökkentsék a bizottság költségvetés tervezetét, illetve a parlamentét is. Mi levelet intéztünk miniszterelnökünkhöz, hogy utasítsa el a tanács, az Európai Tanács elnökének tervezetét. Ön számíthat támogatásunkra. Aztán lenne egy kérdésem azon tervet, illetően amiről ön szólt. Nos, eredetileg két-három percet irányoztunk elő egy hozzászólásra. Kérem, hogy fejezze be a kérdését, de utána tartsuk szem előtt azért az időkeretet, mert a választ is meg akarjuk hallgatni. Elnézést, akkor csupán még egy kérdést szeretnék feltenni. A kultúrás örökség Intergroup pot vezető Milan Moon is jelen van. A kultúrás örökség akcióban tervről szólt ön, akarják-e használni úgymond a műemlékeket is erre a célra, és tudná ezt pontosítani egy kicsit, hogy mi is csatlakozni tudjunk az együttműködéshez? Köszönöm. Először a költségvetés kérdését illetően a múlt héten találkoztam az osztrák miniszterelnökkel, az összes pénzügyminiszterrel, itt két témáról beszélek, az Erasmus költségvetése az egyik, az Erasmus plus és a Horizon Europe. Azt hiszem, hogy továbbra is erősködnünk kell, vannak esélyeink is, de nagyon szilárdnak kell lennünk. Ami az irányítás kérdését illeti, én tényleg megpróbálok megoldást találni. A gond az, hogy ez a három dolog, az Erasmus Plus, a Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa, ezeket egy csomagnak tekintik kilenc másikkal együtt, tehát ez egy horizontális dolog 12 témával, és a bizottságon belül Itt mindenféleképpen egy elfogadható technikai megoldást szeretnénk találni. Igaza van, ott van a komitológia, és mindenki tudja, hogy az egyes intézményeknek melyek a hatáskörei. Szerintem egyszerűen együtt kell dolgoznunk a továbbiakban is, hogy megoldást találjunk. A bizottság technikai megoldással fog előállni. Továbbra is kapcsolatban vagyok a kollégákkal, hogy valahogy kilábaljunk ebből a helyzetből. Önnek igaza van, ha ezt nem tesszük meg, akkor 2021. január 1 az a veszély el fenn, hogy nagyon kellemetlen dolgokat kell mondanunk azok irányában, akik ezt a legkevésbé érdemelnék meg. Számítsanak tehát rá, megint csak ez egy olyan téma, amely valóban fontos számomra. Ott van viszont a komitológia és a szigorú szabályok. Azt hiszem lehetséges kompromisszumot találni, folytatni kell a munkát. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra is, hogy amikor erőfeszítéseket tettünk a finn elnökségre, hogy megmutassuk, hogy ez lehetséges, hogy előrelépjünk technikai témákat illetően. Tudom, hogy mi az álláspont, a Discovery J-út kivették a tárgyalási dobozból, és én nagyon is értem a parlament álláspontját, ez a költségvetéshez kapcsolódik. Talán egy mondatban összefoglalva, nem szabad felégetnünk a hidakat, továbbra is dolgoznunk kell, hogy kilábaljunk ebből a zsákutcából. Ami a kultúrás örökség akcióban projektet illeti, ez 2020. januárjában kezdődött, és az e-learninget szeretnénk támogatni a helyi és regionális önkormányzatokkal karoltve. Itt a minőségi elvekre összpontosítunk, illetve arra, hogy hogyan lehet javítani a részvételen alapuló irányítást a kultúrás örökség területén. Legalább 12 peer learning vizitre van szükség, aki választott európai városok, régiók részéről a listát közé tudjuk tenni, és 20 részvevőre van szükség látogatásonként a policy makers de nem csupán ők, hanem a régió képviselői, a vidéki területek képviselői annak érdekében, hogy egy dolgot el tudjunk érni. A cél az, hogy 30 bevett gyakorlat listáját létrehozzuk, amit aztán népszerűsíteni tudjuk, tudunk az európai városok önkormányzatok körében. Ezt csak épp elkezdtük, át tudom adni e, ezt a 12-es listát. Azt hiszem, hogy a 30 bevált gyakorlat fontos lenne, mert a Horizon Europe-pal létre lehet hozni itt kapcsolatokat. Ez tehát a mögöttes elképzelés, a projekt éppen most kezdődött el. Köszönöm szépen. Pétra Kamerefelt kapszót. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen biztos asszony a, azt a színes virág csokrot, amit bemutatott itt nekünk ma reggel. Két pontra térnék ki. Az egyik a 2020-2025 közötti képzési térség. Itt nagyon sok idő ment veszendőbe, a Göteborgi csúcs óta, ami ugye két és fél évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem. Most már tényleg ideje lenne annak, hogy konkrét intézkedéseket tegyünk, hiszen a 2020-2025 közötti időszak lényegében holnap kezdődik. Egy hete olvastam a közleményt, egy erős szociális Európát és egy igazságos átmenetet szeretnénk foglalkoznak az oktatás problémájával is. Itt különböző problémák vannak. Minden ötödik, 15 éves nem képes rendesen olvasni, írni, és problémái vannak matematikával, természettudományokkal is. Ebből azonban nem vonhat, ebből azonban azt a következtetést levonni, hogy így különösen azt kell kitűzni célként, hogy a fiatalok legalább E, a második e, középiskolai szakaszt befejezzék, azaz, hogy leérettségizzenek, e, ez azért egy rossz következtetés. Jó lenne, hogyha ezt befejeznénk az érettség és az azt követő felsőoktatási tanulmányok nem az egyetlen útja a világba való belépésnek. Rendkívüli szakember hiány van, a nem felsőoktatási szakmák hiánya, és ezeknek az elvégzéséhez nem feltétlen van szükség eh, érettségére. Nem kell mindenkinek leérettségizni. Azt kell megnéznünk, eh, hogy a szakképzés területén hogyan tudnánk előrelépést elérni. Remélem, hogy egyetért ön is velem abban, eh, hogy ez így van, és jó lenne, hogyha a bizottságnak a dokumentumaiban sem olvasnánk már hasonló dolgokat, hiszen ez egy rossz megközelítés, hogyha az embereket arra próbáljuk meg rávenni, vagy azt próbáljuk meg velük elhitetni, hogy csak a leérettségizett ember ér valamit. Ez butaság. Ezzel nem jutunk előre. Egy másik megjegyzés pedig szeretném önt nyomatékosan kérni, hogy egy vészhelyzeti tervet dolgozzanak ki a 2020-2021 januárjától induló programok számára, hiszen az irányítás és a pénzügyi források kérdése még rendezetlen, és itt a parlamentben november előtt valószínűleg nem fogjuk tudni a végső döntést meghozni ezekről a programokról. Úgyhogy addig egyszerűen semmi sem indítható el valószínűleg a bizottság részéről sem, hogyha komolyan veszik a munkájukat. Úgyhogy kérem, nem, ne, ne engedjük azt, és nem fogjuk engedni azt itt a parlamentben, hogy megkapjuk a Fekete Pétert a parlament és a tanástól, hogyha nincsen időben elvégezve a munka. Mi időben elvégezzük a munkánkat, de várjuk most a bizottságnak a javaslatait, tudjuk, hogy önök megtesznek mindent, de azért gondoltam, elmondom ezt, várjuk a bizottságnak a javaslatait, tehát ugyanis eh, a soros tanácsi elnökségnek egy elfogadhatatlan javaslatát kell, hogy most lássuk. Eh, az egyszerűen nem megvalósítható, és nem engedjük, hogy aztán a végén mi kapjuk a Fekete Pétert, hogyha januárban nem indulhat el a program. Szükségünk van egy vészhelyzeti tervre, annak érdekében, ha ne kerüljünk ugyanabba a helyzetbe, amiben 7 évvel ezelőtt kerültünk, amikor nagyon későn nagyon későn állt elő a farmával a tanács úgyhogy ezt nem akarjuk megismételni, és kérjük szépen, ez nem az Európai Parlamentnek a hibája, hanem ez a többi résztvevőnek eh, a bűne. Merci. Merci beaucoup. No, no, no. Uh, merci beaucoup. Köszönöm szépen, Kamerevert asszony. Második észrevétele a vészhelyzeti terv. Már hallottam ezt az üzenetet. Köszönöm önnek. Aztán csak egyszerűen annyit mondanék el, hogy mi is fog történni, holnap a tanácson nem tudjuk, hát jobb, hogyha már előkészülünk arra, ami történhet. Itt van a javaslat, ez elfogadhatatlan. Ami fontos, hogy ne keltsünk pánikot, hiszen még van mozgástér. Ugye itt elhangzott, hogy a miniszterrel, a miniszterelnökökkel beszéltünk, tehát tudatában vagyunk ennek a problémának, a csapatommal is beszélek erről. Nos, ezen a héten most világos az üzenet, ami pedig a szakképzést illeti nagyon fontos számomra ez a téma. A következő öt évben még többet dolgozunk majd ezen a vetületen. Négy kezdeményezésről szólnék. A szakképzés mindegyiknek része. A New Skills Agenda március 27-én mutatja be Schmidt biztos, kezdetektől együtt dolgozunk ezen, és nagyon fontos, hogy ezt a vetületet ne tévesszük szem elől. Aztán az Erasmus Plus a második dolog, én támogatom ezt a programot, fontos, hogy ez folytatódjék. Most ö, 28% van, de szükségünk van ezekre a fiatalokra. Aztán a harmadik dolog, azt szeretném, hogy az évek során beindítsunk egy kezdeményezést, amely a ö, microcredential európai keret létrehozására irányul. Nehéz motiválni a fiatalokat az élethosszig tartó tanulásra, ez az új oktatási kultúra, Fontos a tapasztalataik elismerése, így módon a szakmai személyi perspektíveik is javulnak. Ezért kértem a szakértői csoport létrehozását. Ez február végéig létrejön. Az első ülés márciusra van előirányozva, 8 hét kell még, hogy egy jelentést kialakítsunk. Tudjuk, hogy ez egy létező modell, más országok nagy sikerrel alkalmazzák ezt. Aztán márciusban javaslattal fordulok a tanács felé a European Framework for Microcredentials tárgyában. Azt hiszem tehát, hogy ezen új formákat illetően is el kell gondolkodnunk, és aztán itt van a digitális cselekvési terv, és az online kurzusok ezen kereteken belül. Egyre több ilyen fajta online kurzus van, amely lehetővé teszi azon személyek számára is, akik fizikailag nem tudnak elutazni egy másik helyre, hogy láthassák ezeket, ezeket követhessék, és az Erasmus pluszon belül is fontos az, hogy a tanároknak legyenek digitális kompetenciáik, és hogyha az online kurzusokat nem ismerik el, akkor ez megnehezíti a dolgokat. Amikor a tanárokkal beszélünk, nagyon látjuk, hogy nem annyira motiváltak, hogy ezeket a kurzusokat kövessék, hiszen ez nem hat ki a karrierjükre, sem pedig a bérezésükre kedvezően. Tehát a mi részünkről szeretném önöket biztosítani, hogy szem előtt tartom ezt a témát, tehát ez négy apró dolog, amelyek most zajlanak, és mindenképpen beszámolok majd e dolgok alakulásáról. Köszönöm szépen. Lorenz Ferhán. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Tény az, hogy most nagyon érzelmektől fűtött a hangulat a költségvetés kapcsán, nagyon sok kérdés merül fel, sok gondolat. Mi az oktatást és a kultúrát mindenféleképpen támogatjuk, amelyek az öntárcaja részét képezik. Most Annyit szeretnék önnek elmondani személyesen, de egy kicsit túlmenően ezen, hogy ö, ö, szimbolikus küzdelmet folytattunk eddig, most politikai küzdelmet kell folytatnunk. Ön is segíthet nekünk, illetve ö, ossza meg velünk a gondolatait, hogy hogyan cselekedhetünk konkrétan. Szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, a nagyon ambiciózus ütemtervéért, amit bemutatott nekünk, de egyrésztről nem lehet az, hogy nagyon ambiciózus céljaink legyenek, ugyanakkor ne legyenek források, tehát itt mindenképpen van egy diszkrepancia, és ez mindenképpen frusztrációt okoz. Itt van az európai oktatási térség, amit ön említett, a New Green Deal, vagy a digitális Európa megvalósítása ezen európai oktatási térség beteljesítése nélkül lehetetlen. Itt a költségvetéssel kapcsolatosan még mindig zajlik a küzdelem. Nagyon ö, nehéz ezen technikai témák kapcsán feldarabolni, vagy elkülöníteni ezeket a témákat, mint az Erasmus Plus, vagy a kutatási programok. Vajon lehetséges-e az, hogy az európai egyetemek a Horizont Európ részévé váljanak, vagy blokkolják ezt a projektet? Mert ott van a tartalom, ugyanakkor nincs költségvetési ambíció, és az Erasmus Plus meg háromszorozása is, amit ugyan elérhetünk, de nehezen. Vajon ez elégséges -e egyáltalán? Tehát itt mindenképpen a költségvetési rész erősítésére van szükség. Aztán ott van a gyakornokság. Nagyon hosszú éveken keresztül küzdött a parlament azért, hogy létrejöjjön egy európai gyakornoki térség. Most már elismerjük a kurzusokat, a tanfolyamokat, és most ugye kérdés az, hogy ez a téma az ön agendájában milyen szerepet foglal el. Aztán az alap ö, oktatási garanciáról szólt ön. Fontos az alapoktatás erősítése, az alapképzés erősítése. Persze itt a kérdés a történelem oktatására is irányul, ugye létrejött az Európai Történelem Háza, létrejön az Európai Történelmi Oktatás Megfigyelő Központja, ez tehát egy nagyon is aktuális kérdés. Hétvégén is zajlott ez a vita a lengyel történelmi könyvek kapcsán. És ez ide tartozik hozzánk, hiszen ez az európai azonosság tudat része. Persze nem kell semmit a tagállamokra kényszeríteni, de az alapoktatásban a történelem az nagyon is fontos helyet foglal el. Holnap nagyon fontos találkozóm lesz az oktatási miniszterrel. Azt hiszem, hogy ön is találkozik majd vele. Milyen üzenetet adjunk át, hiszen mi egyénileg találkozunk. Nagyon sok véleményt fogalmazott már ő meg. Mi tehát továbbra is a küzdő szellemünkről teszünk majd neki tanúbizonyságot, de ő milyen üzenetet továbbítana a francia oktatási miniszter irányába. Köszönöm szépen a kérdéseit, és nagyon örülök, hogy felvetette az Európai Egyetemek és a Horizont Európ témáját. Ez szép példája annak, hogy hogyan is lehet előre haladni. Én ugye láttam ezt a kezdeményezést, amelyet a dj -ok készített az Európai Egyetemek tárgyában. Nagyon fontos a kutatást és az innovációt már a kezdetektől integrálni az egyetemekbe, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontos, hogy a polgárok láthassák, milyen tapasztalatokat gyűjthetnek a vállalatokkal, a piacon, hogyan lehet a projektet beindítani. Ez az 5 millió euró, ez a DigiAC részéről került folyósításra, és most a kutatás és innováció dimenziót is bevontuk ebbe a szövetségbe. És ugye itt a forrás átcsoportosítás kérdését még a parlamenttel egyeztetjük majd. Jó úton járunk a Regi Szakbizottságban a Horizont Europot azt ö, ö, ö, törölték, ugyanakkor találtunk egy jogi megoldást, és meg akarjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt a transfert megvalósítani a Horizon Europe-tól az, a szövetség irányába. Én dolgozom ezen önökkel, hogy két millió eurót lehessen minden egyes szövetségnek átcsoportosítani, hogy a kutatás innováció dimenziót ezek a szövetségek integrálni tudják. Ez egy jó hír, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a nyomonkövetéssel. követéssel mi dolgozunk a kurikulumokon, egy rugalmasabb és az igényeknek megfelelőbb keretet akarunk kialakítani, és oda kell figyelnünk, hogy ezt a finanszírozást hogyan is használják fel az érintettek, hogy a knowledge strategy-t előre tudjuk vinni. Ami pedig a gyakornokságot és a kurzusokat illeti, itt szerintem többet kell foglalkozni ezzel a témával, mert aki a tantervet kidolgozza, én nagyon nyitott vagyok egyébként, hogy beszélhessünk erről. Ugye itt az Európai Mikrohitel keret tehát is említhetjük, ezek a kurzusok nem hagyományosak, nem olyanok, amelyeket ismerünk. Itt mindenképpen bátorítani kell a fiatalokat a tekintetben, hogy ezen tapasztalataikat elismerik, és munkát találhatnak ennek segítségével. Aztán az európai történelmi megfigyelő központja márciusban az Európai Történelem házában leszek, és foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel. Mostanáig csak olyan anyagaink vannak, amelyek az Európai Unióban mindenhol terjesztésre kerülnek, de ez Euró- az Európai Unióról szól. Az ön által említett kérdés megérne az erőfeszítés, de persze figyeljünk oda, mindez a tagállamok hatásköre, hogy hogyan is kezelik ezt a témát, a történet témáját. Azt hiszem, hogy ez talán egy nem hivatalos ebéd vagy vacsora tárgya lehet majd a tanácsban, hogy az első reakciókat begyűjtsük el az elképzelésre. Nem tudom, hogy a tagállamok között van-e konszenzus vagy kompromisszum. Én mindenkivel fogok majd beszélni ezen kérdésről holnap csütörtökön minisztertanácsra kerül sor, és nagyon jó az, hogy önök felveszik a kapcsolatot a saját országuk minisztereivel, ez egy nagyon kedvező dolog, és ez kihat majd a továbbiakra is, mert az adott miniszter felhív engem, és átadja ezeket a fontos üzeneteket, és gyakran kellemesen meg is lepődnek, hogy, vagy lepődöm, hogy ők is csatlakoznak hozzám. Persze két oldalon megbeszéléseket is folytatunk majd a miniszterekkel a költség, költségvetésről. Az oktatási, kulturális, innovációs miniszterek természetesen valamennyien nagyon támogatnak engem, minket, de aztán ugye akik a döntést hozzák, azok a miniszterelnökök és a pénzügyminiszterek, ők okoznak gondot. Az agyakörforgás egy másik olyan téma, amely nagyon fontos, a horvát elnökség számára is, van egy másik téma, amit a munkavacsorán kezeltünk, ez a Green Deal és a szükséges készségek, illetve hogy az oktatás ez hogyan tud hozzájárulni. Ez egy teljesen új téma a Green Deal-el kapcsolatos közleményben három szempont vetődik fel, amely az oktatás hozzájárulását jelenti, de ugye tagállamról tagállamra, régióról régióra változik a helyzet, és nagyon türelmetlenül várom az első találkozón velük, hogy mi az ő véleményük európai szinten erről a témáról. Köszönöm szépen. Anderson asszony, ő lenne az utolsó koordinátor, aki szót kap, és utána még hárman szerepelnek a hozzászólók listáján. Még 10 percünk van, Aninas képviselő, és akkor le is zárnám a hozzászólók listáját, mert hogy már nem lesz utána tolmácsolás. Tehát kérem, hogy senki se szóljon hozzá egy percnél hosszabb időben. Koordinátorként most Anderson Asszon kapja meg a szót, és utána pedig egy percben tegyék föl a többiek a kérdésüket. Köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe, és köszönöm szépen a bevezetőjét is, illetőleg a különböző gondolatainak bemutatását. Én is a 2025-ös képzési tér kérdésre ternék ki, és Kameréfert kollégája, kolléga által feltett kérdésre 100%-ban csatlakoznék. Az elmúlt évtizedekben Németországban azt látod, hogy túl volt hangsúlyozva a felső oktatásnak a jelentősége, és ez nem csak a már említett problémákhoz vezetett, tehát a szakember hiányhoz, hanem elvben gyakorlatilag túlzott, reménytelen tehernek tettük ki a gyermekeinket. Egy elviselhetetlen terhet róttunk a vállukra, hogyha a gyerekeknek azt mondtuk, hogy csak az érettségi az egyetlen elfogadható cél, és ez gyakorlatilag sokszor a pszichiátriai praxisba jutatta a gyerekeket. Úgyhogy jó lenne, hogyha nagyobb hangsúlyt kapnának a szakképesítések. 20-30 évvel ezelőtt ezek elismert foglalkozások voltak, aki aki iparosként vagy valamilyen kézműves szakmát végezve dolgozik, az ma már gyakran szégyeli magát. Nagyon fontos lenne ezért, hogy megőrizzük ezeket a foglalkozásokat. Ezzel a, ebben az összefüggésben ugyan elhangzott, hogy a szubszidiaritás elvét be kell tartani, de szeretném öntől konkrétan megtudni, hogy ön biztosi funkciójával élve hogyan kíván fellépni annak érdekében, hogy az európai egyetemek közötti hálózatok kialakulása az megfelelő legyen. Ez ugyan elindult már, de nem szabad, hogy a oktatási programba, az oktatás autonómiájának keretén belül kialakult programba beavatkozzanak az országok. Ez nálunk például tartományi hatáskörbe tartozik, ez írásban szerepel, és én szeretném, hogyha ebben a kérdésben a szaván foghatnánk önt. És zárásképpen pedig szeretnék egy interjúra kitérni, amit a Deutsche Welle-nek adott, 2019. november 29-én, ott abban az interjúban ön azt mondta, hogy a hangsúlyt fogunk helyezni a média kompetenciára, hiszen a félretájékoztatással szembeni küzdelemben ez egy kulcsfontosságú kompetencia. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, öntől. Az Európai Bizottság kiadott eh, egy közleményt, amelyben az szerepel, hogy az euró térségnek az erősítésével 15 milliárd eurót lehetett megtakarítani az alacsony eh, Európai Központi Banki kamat, vezető kamatnak köszönhetően. Tehát az Európai Központi Bank irányadó kamatának köszönhetően. Azonban amiről nem esik szó, hogyha Németországra vonatkoztatom a dolgot, az elmúlt tíz évben 368 milliárd eurónyi kamatot takarított meg a német állam, és ugyanakkor Ugyanakkor ez a másik oldalon 368 milliárdos kamat veszteséget jelentett az államnak. Én azt szerettem volna tudni, hogy az Európai Központi Bank alacsony irányadó kamatpolitikája következtében nem értek-e minket nem értek-e minket hátrányok, és nem tekinti-e félretájékoztatásnak, dezinformációnak azt, amit elmondott ezzel kapcsolatban az interjúban. Köszönöm szépen. Csak a korrektség kedvéért, mivel minden koordinátor rögtön választ kapott, itt is most rögtön választ kapjon a kérdésére, de utána viszont az öt kérdést kötegelve kérem majd föltenni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a kérdéseit. Először is a szakképzésről, erre részben már válaszoltam. Talán még két dolog. Az első, hogy Thierry Breton biztossal is dolgozunk együtt, egy új iparstratégiát dolgoz ki, és az ipari készségek nagyon fontosak számomra a New Green skills úgy szintén, ez az elmúlt két évben járult az eddigiekhez. Aztán az is jó lenne, hogy mindig odafigyeljünk arra, hogy megvannak a szükséges digitális készségek. Minden egyes géphez emberi ellenőrzésre van szükség, ezért fontos a tudás, amit nem szabad elfelejteni, ezt meg kell őrizni, de legyünk nyitottak a digitális irányban is, amely most már mindenhol jelenlévő, akár a leghagyományosabb ágazatokban is. És itt külön odafigyelünk a KKV-kra, mert a kicsik különös nehézségekkel küzdenek, ami a képzési programokat illeti, az Európai Egyetemek kísérleti projekt keretében ők ö, döntöttek a ö, kötelezettségvállás mellett, a jelentkezés mellett, és három évük volt, hogy megmondják, hogy melyek az akadályok, és milyen lehetőségek vannak. Számomra az a fontos, hogy ne teremtsük újra a múltbeli hibákat. Most 5-7-8 ország közötti projektekre van szükség, az elektronikus hallgatói kártyán kell elgondolkodnunk, illetve azon, hogy hogyan lehet megteremteni a hozzáférést a vállalatokhoz, hogyan lehet szakértelmet szerezni már a tanulmányok ideje alatt, hogy aztán a diákok munkát találjanak. Tehát az egyetemek mondják meg, hogy milyen legyen a jövőbeli kialakításuk. Ugyanakkor itt mindenféleképpen előre kell lépnünk az egyetemi statutumokkal kapcsolatosan, az európai képesítésekkel kapcsolatosan. Számomra az a fontos, hogy ez megtörténjen, a függetlenséget semmiképpen nem károsítjuk. A média képességek, a médiák használat mintának ismerete, ez szintén nagyon fontos téma számomra. Ez nem, a, nem csak a platformok felelőssége, itt nagyon fontos az oktatás, a kritikus gondolkodás kialakítása, amely lehetővé teszi a gyermekeknek a választást. Amikor megkezdtem a tájékoztatás elleni küzdelmet, világosan fogalmaztam. Számomra két vörös vonal van, amit nem lehet átlépni, a szólásszabadság és az információkhoz való hozzáférés. Tehát fontos az, hogy a fiatalok rendelkezzenek a szükséges eszközökkel, képességekkel, hogy szabadon választhassanak. Ezért vagyok nagyon elégedett, hogy itt a félretájékoztatás elleni küzdelem megtör- megindult a fiatal körében is, ez az én felelősségem, és a digitális cselekvési tervben is fontos, hogy legyenek ilyen kezdeményezések. A Safer Internet for EU e intéz kezdeményezés esetében több mint 10 millió európait ért el, és fontos az, hogy a fiatalok kifejthessék kívánalmaikat, és meglegyenek az eszközeik arra, hogy szabadon dönthessenek. Szintén szóval nagyon örülök, hogy az a kezdeményezés az európai ö, média használati hét az meg fog ismétlődni. Ez az első kiadás, ennek nagy siker volt, láthattuk, hogy van iránta érdeklődés. Bröton biztossal is beszéltem annak érdekében, hogy folytathassuk ezt a kezdeményezést, és Európában mindenhol vannak olyan fiatalok, akik szívesen vállalnak szerepet ezzel a témával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, akkor a következő sorrendet tartanánk, és kérem, hogy nagyon rövidre fogják a szót. Adimov, Zver, de Blanco, Ninas és Szikerel kollégák kapnának szót egy percben. Nagyon szigorúan fogok figyelni az időkeret betartására. Köszönöm, biztos asszony. Felszólalása elején azt mondta, hogy az Európai Uniónak ambiciózus célkitűzéseket kell teljesíteni ezek eléréséhez, azonban forrásokra van szükség, mind pénzügyi, mind emberi erőforrásokra. Itt jelenik meg az oktatási rendszer szerepe. Délután a mesterséges intelligencia szerepét fogjuk megvitatni az oktatásban, és föltennék ezek kapcsolatban ennek is néhány kérdést. Nyilvánvaló magától értetődő dolog, hogy a ter, hogy mesterséges intelligencia felhasználása rendkívül hasznos lesz az oktatás világában. Ugyanakkor ezzel összefüggésben vannak bizonyos kockázatok is, például elképzelhető, hogy bizonyos pedagógusok elveszítik a munkájukat ennek következtében. A tanárokat magukat is föl kell készíteni arra, hogy az új technológiákat használni tudják, az jövőben fontos szakmákat tanítani tudják. Fennáll az a kockázat, hogy a nagyobb és a kisebb régiók között szakadék alakul ki a mesterséges intelligencia kapcsán. Köszönöm szépen, én csak egyetlen megjegyzéséhez fűznék hozzá saját gondolatot nem szabad, hogy az intézmények közötti kapcsolatot az egyetemek esetében tönkretegyük. Sőt, az lenne a célja a hálózat kialakításának, hogy az intézmények között megfelelő kapcsolat alakuljon ki. Én úgy értettem az ön hozzászólásában, hogy ez lenne a cél. Ugye az Európai Bizottság nem egy európai kormány, ugyan végrehajtó szervezet, bizonyos fajta jogalkotási kompetenciákkal, de bizonyos eh, biztosok, nem önszemélyesen, mégiscsak nem eh, ennek eh, a szabálynak megfelelően látják el a feladatukat. Köszönöm szépen. Ami az oktatási garanciával kapcsolatos bejelentésre vonatkozik, szeretném kiemelni, hogy vannak bizonyos, hogy, hogy a Göteborgi Egyezményben ugye meghatározásra került az ifjúsági garancia, illetve a gyermekekkel kapcsolatos garancia. Fontos, hogy ez csak része annak, amit mi már meghatároztunk, és amit a frakcióm szorgalmazott, kiemelném azt is, hogy a digitális átállással kapcsolatban Ugye a parlamentben és a bizottságban is sok vita folyik. Vannak olyan digitális készségek, amelyet sokkal holisztikusabban kellene megközelíteni, filozófiai szempontból is, hogy megértsék az emberek azt, hogy mit jelent ez a civilizációs változás, amelyel szembe kell néznünk a jövőben, úgyhogy szeretném, ha ez is figyelembe vennék. Nagyon sok kérdésem lenne még, de nyilván nincs idő, úgyhogy köszönöm szépen. Niklas Nénasz kap Thank you very much for... Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy megjelent. Nyilván ön egyúttal a kultúráját is felelős biztos. A benyújtott pályázatok 80%-át egyszerűen nem lehet támogatni, mert nincs rá pénzünk, pedig a Kreatív Európa fontos program lenne nagyszerű személyiségek dolgoznak ezen a téren, akik egyszerűen azt mondják az embereknek, hogy ne is nyújtsanak be távol, tá, pályázatot, mert nincs pénz a támogatásokra. A csökkentés mértéke 6,9% ehhez képest, úgyhogy érdekelne, hogy mit lehet tenni ennek érdekében, hogy a tagállamok inkább megemeljék a költségvetést, és ne csökkentsék azt. Szikorá kolléga. Oui, bonjour, c'est aussi ma première... Euh, Üdvözlöm Önöket, az első ülésem, tehát ez számomra is nagyon nagy dolog, és én is szeretnék dühömnek hangot adni, amelyet ön is oszt, és köszönöm az ön támogatását. Az Erasmus nem lett kampány téma, aminek forrásait mindig csökkentjük és nem lehet az sem, hogy elfogadjuk, hogy az Erasmus plusz és ambícióink, amelyek cél az volt, hogy ezt a programot bővítsük ki, és érjük el azokat is, akik akiket a globalizáció peremre szorított, hogy ez ne sikerülhessen. Hogyha valaki ezt hagyja, akkor az nem ért, hogy milyen demokrat demokráciát fenyegető veszélyekkel nézünk szembe. Köszönöm tehát a kérdését, csak egy, ö, a támogatását csak egy kérdésem lenne. Van egy nagy terv, nagyon ambiciós terv az elhírekkel kapcsolatosan, és én is egyetértek ezzel a prioritással. Mit gondol ön arról, hogy az oktatás esetében nem beszéltünk költségekről, hanem beruházásról. Rendben, akkor letelt az öt perc, amit adtak nekünk a tolmácsok. Váltsunk át angol nyelvre, vagy még belefér Mária Gabrielnek a válasza? Jó, akkor kezdjük el, és amikor búcsúznak, akkor vége. Először is köszönetet mondok a nagyon világos üzenetért az oktatásba, kutatásba, kultúrába való beruházás az nem egy pénzösszeg, hanem a jelenünk, a jövőnkbe való beruházás is. És ez a nyilvános nyilatkozatok része, egyesek részéről. Most viszont, amikor konkrét cselekvéseket akarunk látni, hát akkor láthatjuk, hogy mi a helyzet. Ami a digitális területet illeti, a globális megközelítést meg kell őrizni, nem csupán a képességek, hanem az infrastruktúra területén is, és a digitális oktatási tervet illetően továbbra is ki kell emelni, hogy az iskolákat el kell látni a magas adatforgalmú internethez való hozzáféréssel, hiszen mi értelme, hogyha olyan kurzusok vannak, amelyekhez az iskolák nem férnek hozzá. Tehát oda kell figyelni a Green Deal keretében is három milliárd eurót szánnak arra, hogy az iskoláinkat ellessek ezzel az infrastruktúrával. Én ezt nyomon követem, és aztán itt van is erre lehetőség, hiszen amikor a CEF2-t kidolgozták, ez a digitális infrastruktúrára irányul csupán, ez nagyon fontos számomra, és a digitális képességek nem csupán a fiatalok számára fontosak, hanem a tanárok számára is, hiszen ők motiválhatják, inspirálhatják a fiatalokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket. A mesterséges intelligencia, világosan fogalmazok, soha nem szabad megengednünk, hogy a mesterséges intelligencia az emberi lény helyébe lépjen, mindig is az ember fog ellenőrizni, és az utasítja majd a mesterséges intelligenciát. Tudatában vagyunk a kockázatoknak. A fehér könyvet ma teszik majd közzé, ez nyilván, ez egyértelműen kijelenti, hogy a mi megközelítésünk eltér az USA, illetve Kína megközelítésétől. Nálunk fontosak az értékek és az etikai elvek. Persze vannak kockázatok, mint a megkülönböztetés, vagy a biaszek újrateremtése, és itt ne is beszéljünk még az arcfelismerésről, felismerésről, mert hogyha bizonyos példákat megnézünk Kínában, amelyek már léteznek, nos hát ott nagyon messzire lehet menni. Ami tehát fontos, a mesterséges intelligencia először is világos követelményeknek kell, hogy megfeleljen a biztonság, az alapjogok kapcsán. Ugyanakkor megnézhetjük, hogy mennyiben segíthet nekünk a mesterséges intelligencia, például az iskolai előmenetelt jobban lehet egyenre egyénre szabni, meg lehet nézni, hogy egy 30-as osztályban vannak egyesek, akik sokkal gyorsabban hadat, haladnak, és az oktatási igényeket így személyre lehet szab, szabni. Aztán ott van még az a vidék és városi területek között húzódó törésvonal, és fontos ezt mindig szem előtt tartani. Aztán az utolsó kérdések a Kreatív Európával kapcsolatosan. Továbbra is hangoztatom minden egyes tagállamban, ahova elmegyek, hogy legyünk tudatában annak, hogy egyes ö, országokban nagyon korlátozott a részvétel, mert nincs társ finanszírozási mechanizmus, és felhívom a figyelmet a harmadik országok részvételére is. Most új rendelkezések vannak, a médiaprogramot illetően tiszteletben kell tartaniuk az audiovizuális irányelv rendelkezéseit, ez egy új dolog, ezt népszerűsíteni kell, ez már nem automatikus, ugyanakkor nyilvánvaló az, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a hozzáférést ki lehessen bővíteni. Itt nem csupán a kreatív Európára hanem a más az EIT költségvetésre is számítanunk kell, amely 3 milliárd euró lesz a következő időszakban. Most hasonlítsuk össze a Kreatív Európa részesedésével. A Horizont Európa második pillérében lesz egy klaszter, amely a kreatív iparágakra irányul. Fontos az, hogy azok a projektek, amelyek nem tudtak a Kreatív Európából finanszírozást kapni, megnézhessük, hogy hogyan férnek az emás forrásokhoz. Aztán az álhírekkel kapcsolatosan dolgozunk, Jurova biztos asszony az illetékes ennek a dossziénak. Én a az oktatás révén ö, le, ö, elhír leküzdésért vagyok felelős, a kritikus gondolkodás kialakításáért, a médiakészségek fejlesztéséért,